Okay, I... Nos, úgy gondolom, hogy el kellene kezdenünk. Közlekedési problémákba ütköztünk, úgyhogy gondolom, hogy lassan megtelik a terem azért majd. Először is van egy napirendtervezetünk, amelyet elfogadottnak tekintek. Köszönöm a korábbi november 28-ai és egyéb jegyzőkönyvek elfogadása, ezeket körbeküldtem mindenkinek, senki nem jelezte, hogy ellenvetése lenne, akkor úgy tekintem, hogy ezeket is jóvá hagytuk. Elnöki közlemények. A négyes napi rendi pont, ugye monetáris párbeszéd Mária Dragival, az Európai Központi Bank elnökével. Ez a szokásos formátumban kerül lebonyolításra. Először Trági úr fog eh, beszélni, amelyet egy 5 perces kérdés-válasz eh, kör fog követni. Hogyha eh, valaki csak rövid kérdést tesz föl, és a rövid választ kap, akkor még visszakérdezhet, hogyha elhasználják az 5 percet kérdés föltevésre, akkor nem kapnak választ. Mindenkinek világos a szabály. Mário, üdvözlöm. Köszönöm, Serem. Elnök asszony, bizottsági képviselők, nagy öröm számomra, hogy megjelenhetek ismét önök előtt, a bizottság előtt egy ilyen döntő pillanatban, az elmúlt néhány hétben, hónapban, illetve a hátralevő néhány hónapban azt kell megmutatnunk, hogy az európai eurozóna képes-e a bankunió felé előrelépni. Én hiszek abban, hogy az Európai Parlament lényegi szerepet és konstruktív szerepet tud játszani abban, hogy ez a következő lépés valóban európai dimenziót nyerjen. Ez az utolsó alkalom, hogy önökkel részletesen tudok párbeszédbonyon adni az egységes felületi mechanizmussal kapcsolatban. Daniel Nui lesz a bizottság kinevezését követően a bizottság elnöke 2014. január 1-től. Ő, Daniel Nui lesz az önök elsőleges tárgyaló partnere az egységes felülvizsgálati felületi mechanizmusa kapcsolatban. Ma elsősorban az eurozónáról szeretnék beszélni, annak gazdasági és monetáris fejleményeiről, néhány frissebb döntésről, illetve az SSM-mel kapcsolatos előkészletekről fogok majd beszélni. A szeptember ülésünk óta, találkozunk óta az újabb információk megerősítették, hogy az Európai Központi Bank jól értékelt a helyzetet, amikor azt mondta, hogy az alapvető árnyomás hosszú középtávon sem erősödik. Az európai gazdasági hilábalás törékeny, a GDP az elmúlt két negyed évben nőtt, júliustól szeptemberig 0,1 kal az előző év azonos évhez képest, ami 0,3 os növekedést hozott az év második negyedévére. A bizalmi indexek novemberig azt mutatják, hogy enyhe mértékű növekedést látunk, majd az év utolsó negyedévében is. Ugyanakkor a munkanélküliség továbbra is magas a mérlegek kiigazítása elkerülhetetlen, mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi ágazatokban, és ez bizony ki fog hatni a gazdasági tevékenységre. Hogyha messzebbre tekintünk előre, akkor úgy gondoljuk, hogy a teljesítmény szépen lassan növekedni fog a gazdaság outputja. Elsősorban azért, mert bizonyos fejlődést láttunk a belföldi kereset, kereset, keresletben, másrészt az eurozóna tevékenysége eh, annak tekinthető, annak következtében is javulhat, hogy fejlődik az exportunk, illetve a pénzügyi piaci eh, eh, helyzet javul, mert a bizonytalanság enyhül és ennek a valós, valós gazdaságban és a rágazdaságban is megtapasztalható a kihatása. A piacok egyre jobban bíznak az eurozona rugalmasságában, életképességében, és ez pozitívan hat majd a kilávalásra. Ezzel együtt a kockázatok továbbra is fennállnak, elsősorban vannak bizonyos globális gazdasági és pénzügyi piaci körülmények, amelyek kockázatot jelentenek, az áruk, tőzsdei áruk ára magas, nem megfelelőek a strukturális reformok az eurozóna néhány országában, amely hatások ugyancsak negatívan befolyásolják a gazdasági körülményeket. A harmonizált fogyasztói árindex kifejezett infláció novemberben 0,9%-ot nőtt, majd novemberben egy váratlanul erős 0,7%-os csökkenést láttunk. Itt az árnyomás az eurozónában várhatóan mérséket lesz középtávon, és elképzelhető, hogy hosszú távon keresztül alacsony lehet az infláció, amelyet majd egy fokozatos inflációs növekedés követhet, 200-2% alatt, de ahhoz közelítően. Ez mutatja, hogy milyen mérsékelt tempóban lábadunk ki, és azt is, hogy a közép-hosszú távú inflációs várakozások továbbra is az árstabilitáshoz kapcsolódnak azokkal együtt mozognak. A monetáris és különösen a hitel dinamika továbbra is mérsékelt ütemű, az éves hitelállomány növekedés stabilizálódott, de negatív szinten a hitel dinamika gyenge, elsősorban ez azt tükrözi, hogy a üzleti ciklusban most, gazdasági ciklusokban most hol tartunk éppen, illetve mekkorák a hitelkockázatok, valamint, hogy a pénzügyi és a nem pénzügyi ágazat mérlegeinek milyen módosításra van szüksége különböző cégek esetében. Nos, hagyj térjek részletesebben is az újabb idők monetáris, monetáris politikai döntéseit, júliusban arra törekedtünk, hogy a pénzügyi politikánk a jövőre nézve kivételesen bizonytalan környezetben is működőképes legyen. Azt vártuk, hogy az alapvető kamatszintek jelenlegi vagy egyéb alacsony szinten maradnak hosszabb távon. Természetesen csak akkor igaz ez, hogyha az infláció összességében is alacsony marad középtávon és jelenleg ez is a helyzet, ahogy az előbb éppen elmondtam. Most ezzel az erőre tekintő iránymutatással eh, egy, eh, egyet értve, vagy ezzel párhuzamosan csökkentettük az, er-, az Európai Központi Bank eh, kamatrátaját a újrafinanszírozási kamatokat 25 bázispontot csökkentettük 0,25 százalékra, a hitel, a marginális hitel eszközök esetében 25 pontos, 25 bázispontos csökkenés 0,75%-ra vitte ezeket a kamatokat. Továbbra is ugyanazok a kilátások, mint korábban, úgy gondoljuk, hogy az Európai Központi Bank alapvető kamatlábai a jelenlegi alacsony szinten maradnak, vagy annál kisebbek lesznek hosszabb időszakon keresztül. Így a monetáris politika továbbra is a lehető, a szükséges ideig ezt az irányt visszük tovább. Ugyanakkor látnunk kell, hogy nem mindig elég a kamatpolitika az árstabilitás fenntartására, és itt most mind a két irányra gondolok a felfelé és a lefelé való mozgásokra is. A kamatcsökkentés ebben a válságban lassabban és kiegyenlítetlenebbül hatott az eurozónában, mert eléggé széttagoltak a pénzügyi piacok. Ennek a problémának a kezelésére az elmúlt néhány évben néhány nem szabványos, nem standard intézkedést hoztunk ennek. Ezeknek az volt a célja, és továbbra is ez a célja, elnézést, hogy eredményesebben eh, átvegyük az európai központi bank kamatcsökkentését annak érdekében, hogy a monetáros politika hatásai elérjék a cégeket és a háztartásokat is az egész eurozónában. Ez volt a célja a novemberi döntésünknek is, amikor is úgy döntöttünk, hogy az összes felfinanszírozási műveletünket kötött kamatozású eljárások formájában folytattuk július 2015 júliusig. Ezzel tulajdonképpen a bankok finanszírozási aggájait tudtuk csökkenteni hiszen a bankok még mindig nem szívesen hiteleznek háztartásoknak és cégeknek Két évvel ezelőtt finanszírozási támogatást nyújtottunk az Eurozóna bankjai számára két hosszú távú újrafinanszírozási mechanizmussal, három éves program volt mind a kettő. Azóta a bankok úgy döntöttek, hogy ennek az összegnek mintegy 40%-át visszafizetik. Ennek megfelelően az egynapos pénzpiacon az extra likviditás csökkent, és úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő irány, és természetesen készen állunk arra, hogy minden szükséges rendelkezésünkre álló eszközt bevessünk, ha arra szükség van. Nos, nyilvánvaló, hogy a politikai döntéseink hatását megfelelő időeltetével látjuk csak, az eredmények bizonyos időeltetével mutatkoznak. A novemberi döntések, amelyek a kamatlábakra vonatkoztak, amelyek az előremutató iránymutatásra, illetve a refinanszírozási műveletekre vonatkoztak, ezek szépen lassan eredményeket hoznak a gazdaságban. A pénzügyi piacok jól reagáltak hosszabb távon ezen intézkedésekre. Ennek megfelelően a kötvény kamatok csökkentek másrészt. Világosan teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak itt lefelé mutató kockázatok is, amelyek a hosszú távú alacsony szintű inflációval együtt járnak Eh, a fotikánkkal eh, eh, egy, egybehangzó módon az irányító tanács szükség esetén továbbra is hajlandó közbelépni, ahogy ezt a legutóbbi sajtótájékoztató idején is említettem. Egyelőre nem látjuk azt, hogy pénzügyi egyensúly problémák merülnének fel ebben az alacsony kamatszintű környezetben. Amit most látunk, ez még mindig egy nagyon enyhe tendencia a pénzügyi, monetáros és hitel összefüggések tekintetében az eurozónában. Hogyha azonban egyensúly problémákat tapasztalnánk, akkor ez lenne az a terület, ahol makropotenciális hatóságoknak, a makropotenciális hatóságoknak be kellene avatkozniuk, és nyilvánvalóan az is igaz, hogy a helyi kockázatokat helyi eszközökkel kell kezelni. Ezért fontos, hogy a felügyeleti hatóságok, között az SSM is, fel legyenek szerelve a megfelelő mikro- és makropotenciális politikai eszközökkel én úgy gondolom, hogy ezeket szükség esetén egyértelműen használni is fogjuk, illetve használni fogják az érintett hatóságok, szervezetek. Hagy térjek ki arra is, hogy milyen fejlemények következtek be a legutóbbi időben az egységes felügyeleti mechanizmus az SSM eh, vonatkozásában, amely ugye egy folyamatban lévő projekt. A belső eh, előkészleteink arra azt célozzák, hogy az Európai Központi Bank 2014. novemberétől el tudja látni a felügyeleti Európai Uniós felügyeleti funkcióját. Ennek fókuszában ugye az árstabilitás áll, ezt, és ezt nem fogja befolyásolni a banki felügyeleti szerep sem. Ezért belső szabályokat dolgozunk ki jelenleg a két funkciónak a szétválasztására azok az egységek, amelyek döntéshozatallal foglalkoznak, teljesen el lesznek különítve. Olyan szervezetet dolgozunk ki, amely biztosítja, hogy az információ áramlása két funkció között olyan alacsony szintű lesz, amilyen alacsony szintre még feltétlenül szükség van, és ennél több információ nem fog menni, ez a need to know elv. Ez így költséghatékony lesz, és biztos vagyok abban, hogy Eh, az önök támogatását is eh, élvezi. Ami a személyzet felvételét illeti, úgy gondolom, hogy a felső és középvezetői pozíciók betöltése jó ütemben halad. Idővel azonban további eh, felvételt is indítani fogunk. Folyamatban van az az átfogó elemzés, amely a felügyeleti kockázati vizsgálatokat illeti, illetve az eszközállomány minőségének a felülvizsgálatát az Európai Bankhatósággal, az EBA-val kapcsolatban. Ez fokozni fogja az áttekinthetőséget, átláthatóságot, mégpedig úgy, hogy a rendelkezésre álló információ minőséget javítja lehetővé teszi majd az ágazat hibáinak korrigálását, a megfelelő korrigáló intézkedések bedobásával. Alapvetően fontos, hogy a bankok masszív lábazaton, talapzaton álljanak, és ennek eléréséhez az Európai Központi Bank felületi felelősséget vállal. Az EKB novemberben Frankfurtban egy sor ülést tartott azokkal a bankokkal, amelyek az átfogó ellenőrzés értékelés folyamatán át fognak menni. Ezen ülések alkalmával sikerült egy első eszmecserét folytatni, visszajelzést kapni a kommunikáció a közleményünkkel kapcsolatban, illetve válaszokat tudtuk adni a felmerülő kérdésekre. Úgy gondoljuk, hogy a bankok részéről már most sürgős lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a mérlegeket megerősítsék, a, alapvetően a nyereség visszatartása, illetve a tőkeszerkezet, illetve a tőkekijelzés tekintetében. Nos, az eszközportfóliók minőségi felülvizsgálatát is elkezdtük novemberben konkrét adatgyűjtés alapján. Úgy gondoljuk, hogy a stressztesztnek az első eredményeit is már nyilvánosságra tudjuk hozni a következő év elején, jövő év elején az Európai Bankhatósággal, az EBA-val együtt. Hagy beszéljek a tagállami államadosságot képviselő kötvényekkel kapcsolatos kérdésekről. Itt a meglévő szabályozási keretet fogjuk alkalmazni, nem a mi feladatunk ennek a keretrendszernek a megváltoztatása, ez egy globális vita, és a Bázali Bizottság a megfelelő fórum ennek a vitának a lefolytatására. Ezzel együtt Természetesen eh, hangsúlyozni szeretnénk, pontosabban eh, eh, próba, tehát stressz alá szeretnénk helyezni rendkívül a lehető legtöbb típusú eszközt, többek közt természetesen az államadosságot képviselő kötvényeket is. Bízunk abban, hogy itt a fontossági sorrend az úgy valósul meg, hogy először a magánforrások, aztán a tagállami backstopok és végül az európai eszközök kerülnek be a képbe. Úgy tudom, hogy önök megállapodtak a tanácssal a bankok kilábalására és vonatkozó direktívával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés előre, és egyértelműen a bankunió, bankunió megvalósítása felé mutat. Ugyanakkor a bankunió hitelességének megerősítéséhez más lépésekre is szükség van. Az SSM-nek egy egységes ez a az európai szinten kell ezt a kérdést megoldani. Ennek megfelelően bátorítom önöket is, és a tanácsot is arra, hogy egy egyszerű, robusztus single resolution mechanizmust dolgozzanak ki, hiszen így valósul meg az, hogy egy egységes alap, egy egységes szabályozás valósul meg, nem szabad elfogadnunk, hogy egy olyan félmegoldás szülessen, amely csak a nevében egységes, de valójában nem az. Ezért egy kicsit zavar az az aggály, hogy lehet, hogy túlságosan bonyolult lesz a helyzet, és a megfelelő meg, döntések meghozatal nehézkes lesz. Bízom abban, hogy a tanács és az Európai Parlament hozzá tud járulni egy valós Európai Bankunió létrehozatalához. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagymértékben osztjuk az ön nézeteit az SLM-mel kapcsolatban, és számos más dologban és Most pedig nézzük a kérdéseket. Először az LPP-től érkezik a kérdés. Beplusz Álba teszi fel a kérdést. Te vagy az első a listában egyébként. Köszönöm szépen, nem gondoltam, hogy én ezek az első. Két kérdésem van a két ö, témával kapcsolatban. Dos cuestiones, presidente. Tehát a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban elégedett ön azzal a hatással, amelyet eh, eddig elfogadott intézkedések eh, gyakoroltak a hitelhez való hozzáférés terén a eh, kis és középvállalkozások életében, hiszen úgy látjuk, hogy ahogy tennek a hónapok egyes országokban, a KKV-k egyre nehezebben jutnak hozzá a hitelhez. Azt olvastuk a sajtóban, hogy Hát, úgy tűnik, hogy egy vita folyik a bank berkein belül a nem konvencionális megoldásokról, hogy a KKV-k jobban és könnyebben hozzáférhessenek eh, a hitelhez, hasonlóan ahhoz, amit az eh, angol eh, Bank of England is meglépte ezeket, vagy a hasonló intézkedéseket. Másrészt az egységes rezolúciós elképzelése kapcsolatban ön az Incredibly Strong and credible szavakat használta. Nos, a múlt hét óta látjuk, hogy nem elég, pontosabban ebből azt tükröződik, hogy nem eléggé erős, nem eléggé megfelelő ez a mechanizmus egyelőre. Ezek a kapcsolatban kérdezném, hogy melyek önöknek az, önnek az elvárásai, mit vár a közeljövőre nézve ezen a fronton? Thank you very much. Köszönöm szépen. A kérdés a KKV-kkal kapcsolatban, ez egy olyan kérdés, amelyel már több mint egy éve foglalkozunk, de hadd mondjam el, hogy azok a műveletek, amelyeket két évvel ezelőtt indítottunk be, ennek kapcsán foglalkoztunk a fő kockázatokkal, a fő bizonytalanságokkal a banki rendszerben, illetve a gazdaságban akkoriban. Nem felejtettük el, hogy jelentős akadály volt a kötvények kapcsán az év első negyedében. Több mint 230 milliárd értékben volt banki kötvény, illetve 300 milliárd értékben volt hagyományos kötvény, ezzel foglalkoztunk, és olyan folyamatot láthattunk, melynek során ez a pénz eljutott a gazdasághoz. A kérdés az az, hogy miért nem lehet hasonlókat kitalálni a többi ország számára, és a kölcsönözés szempontjából. Itt három dologról van szó. Itt szó van a fizetőképességről is, és ezek a jellemzők benne voltak a hagyományos LTRO-ban is. Elmondtuk a bankoknak azt, hogy felhasználhatják azokat a hiteleteket, amelyeket a klienseknek adnak, egyfajta zálogként, amikor a központi banktól vesznek fel pénzt. Tehát összekötöttük a támogatást a biztosítékok felhasználásával. Tehát Ezóta a kérdés az az, hogy többet tudunk-e tenni. Nagyon nehéz ez. El kell ezen gondolkodnunk, de mindannyiunknak tudnunk kell azt, hogy milyen fajta műveleti nehézségek fakadnak egy ilyenfajta rendszer alkalmazásából 17 vagy akár 18 különböző tagállam esetében. Tehát bizonyára támogatjuk azt, hogy ez a pénz valóban a valós gazdasághoz elérjen, és ne akadjon be meg a bankokban, és nem csak a bankok vásároljanak kötvényeket, de nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy rendkívül bonyolult ez a rendszer, és mindenképpen a továbbiakban is elgondolkodunk ezen. A második pont a várakozásaimról kérdezett. Az SSN esetében nagyon fontos folytatni a banki unió kialakítását, illetve a piacnak a véleménye is nagyon fontos, illetve az srm kapcsolatban nagyon jó megalapodásra kell jutni a következő ECOFIN ülésen. Thank you, uh, now for the... Köszönöm, most pedig a szocialisták nevében Elisa Ferreira következik. Köszönöm szépen önnek, hogy eljött, és eh, egyszerűség kedvére angolul fogok beszélni. Tehát még egyszer köszönöm, hogy itt van és köszönöm a munkáját, megvédi az eurót és az eurozónát. Három rövid kérdésem van. Az első az SRM-mel kapcsolatos. Én vagyok a raportőr, ebben a témában teljes mértékben egyetértek önnel ugyanakkor szeretném megérteni azt, illetve megtudni azt, hogy garantálni tudja, hogy az SSM nem eh, fog-e magában foglalni egy kétszintű megközelítést a bankrendszerhez, mert ha az SSM két szintes megközelítést jelent, akkor az gyakorlatilag nem egy egységes SRM rendszer kialakulását eh, jelenteni. A másik a DSM. Eh, amikor eh, beszéltünk, az, amikor elkezdtük a vitát az SSM-ről, akkor azt, azt ígérték, hogy a DSM fogja majd közvetlen módon feltőkésíteni a bankokat. Ez nem történt meg, a rendszer továbbra is a tagállami garanciákon nyugszik, ami megakadályozza azt a célkitűzést, hogy elkülönüljön az államadóság a bankok adósságától. Nincs ez eh, a megkülönböztetés elérve és eh, amikor a bankokon keresztül akarják ösztönözni a gazdaságot, akkor az eh, emiatt problémás. Egy új megközelítésre van tehát szükség, a kérdésem, milyen, eh, milyen, milyen szerep jut az ISM-nek? A második kérdés a keresletre vonatkozik, ugye beruházásra és keresletre van szükség. Az ECB a trojkából e, visszavonulni készül, e, miközben ugye a trojka a megszorítások egyik legfontosabb szorgalmazója volt. Van egy sor olyan ország, amely a kiigazítási program utolsó stádiumában jár, milyen e, tanulságokat tudnak levonni az önök trojka részvételükből, és eh, különösen az átmeneti programra vonatkozóan kérdezek rá erre, valamint az átmeneti eh, program eh, fejleményeire, illetve következményeire. Köszönöm. Köszönöm. Ami az első kérdését illeti, nincs kétszintes rendszer, minden bank ugyanannak a felügyeleti rezsimnek van alávetve az EKB, illetve az SSM részéről. Ami a különbségeket illeti, ugye vannak, eh, van egy banklista, és ezen a listán vannak bankok, illetve olyanok, amelyek nincsenek a listán. Ez eh, egy eh, végrehajtási különbség, centralizáció, illetve közvetlen jelentéstétel a központ felé. Valójában ez a rendszer Eh, az összes banknak eh, egységes eh, feltételrendszert teremt, illetve egyenlő lehetőségeket teremt. A kisebb bankok esetében nyilván az illetékes nemzeti hatóságok fognak nagyobb szerepet játszani egy központi szabálykönyv alapján, tehát nincs két szint. Ami az ESM-et illeti, hadd utaljak a november, 25, november 15-i ECOFIN tanácsra. Ott elhangzott az, hogy a nemzeti backstopokhoz elsősorban magánfinanszírozás van először, aztán van a nemzeti backstop, és utána pedig lehet az euró euróövezethez, illetve az EU-hoz fordulni, amennyiben szükséges. Az ESM a normális eljárásain keresztül a pénzintézetek részére segítséget nyújthat egy tagállamoknak nyújtandó kölcsön formájában, ugye ezt csinálták Spanyolországban, és aztán van egy közvetlen felt tőkisítési eszköz egy 60 milliárdos eh, plafonnal, amelyet eh, az euróövezet nemzeti eljárásai alapján lehet felhasználni a 2013 júniusi szintű megállapodás alapján. Ezek tehát a következtetései a 2013-as november, novemberi ECOFIN tanácsnak. Ami pedig eh, a harmadik kérdését illeti a pénzügyi megszorításokkal kapcsolatban, fiskális megszorításokkal kapcsolatban. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi volt a helyzet, amikor az első program elindult. Akkor a helyzetet nagy bizonytalanság, drámai bizonytalanság jellemezte. A kormány kötvények, az állami kötvények 700 százalékponttal magasabbak voltak, mint most. Ez igen gyorsan megfojtotta volna a gazdaságot. Lehet azt mondani, hogy akkor kezdődött igazán az igazi recesszió. A programok akkor valósultak meg, illetve akkor körvonalazódtak, és ha pont Portugáliát vizsgáljuk meg, akkor látjuk, hogy néhány hónappal ezelőtt a program még bizonytalan volt, mert a bíróságok hoztak bizonyos érdekes döntéseket, és erre a piac drámaian reagált, mégpedig a portugál államkötvényeket drágábbá tette. Az, hogy a Trojka program rosszul lett megszervezve, szerintem nem helyes E, tekintettel az akkori körülményekre. De az a kérdés valóban felmerül, hogy most mit lehet tenni. Az LKB mindig e, azt mondta, hogy e, fordítsuk vissza azokat a e, dolgokat, amiket a kormányok most csinált, eddig tettek. Egy fiskális konszolidáció a tőke infrastruktúrába irányuló kormánybefektetések, illetve alacsonyabb adózás vagy kormányzati költekezések formájában valósulhat meg, e, illetve ezen kívül a strukturális reformokra e, akarunk mindenképpen rábírni kormányokat, mert pusztán ez járulhat hozzá a fenntartható növekedéshez. Én ezt már többször mondtam, hogy nincsen fenntartható növekedés, amely az adósság felhalmozódásából eh, létrehozható. Eh, és nyilvánvaló, hogy eh, itt a fenntarthatóság az adósság viszonylatában egy fontos kérdés. Uh, thank you for Aldi Wolfins. úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék visszautalni arra a helyzetre, amely néhány országban megfigyelhető, ön nagyon határozottan fogalmazott a reformok végrehajtásával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy Olaszországban és Franciaországban strukturális változásokra van szükség, de ténylegesen nem sok minden történt. Felmerül a kérdés, hogy sem ön, sem pedig az Európai Bizottság úgy tűnik nem rendelkezik elég befolyással arra nézve, hogy ezek az országok ténylegesen lépjenek valamit. Az egyetlen dolog, ami ezeket az országokat lépésre kényszerítheti, az eh, a piac. Láttuk ezt Silvio Berlusconi esetében is, amikor eh, a, elszabadultak a kamatok, eh, persze, akkor lépett. Tényleg kérdezte, drági, kérdezi drági úr? Igen, valóban három napig úgy tűnt, hogy... És aztán persze le kellett mondania, de ez egy másik dolog dolog. E, nem azért a politikája az EKB-nak, hogy e, a olcsó pénzt ad a bankoknak, amelyet aztán Olaszországban arra használnak fel, hogy államkötvényeket vásároljanak. Ez nem e, fog-e visszaütni? Ha ez nem lett volna ugyanis lehetséges, akkor a piaci erők már olyan nyomás alá helyezték volna a kormányokat, hogy most arra már léptek volna, miközben most ezt halogatják. E, második kérdésem. E, nem azt mondom, hogy e, senior, mert fiatal, de az egyik igazgatója, aki, ön egyik igazgatója, aki fiatal, azt mondja, hogy távozik, Rasmussenről van szó. Én ezt sajnálom, bár nem az én politikai csapatomhoz tartozik, egy hatékony tagja volt a csapatnak, és ráadásul önnel is elég jól kijött, ugye? Az ő távozása, és most nem spekulálok arról, hogy miért távozik, mondjon erről azt, amit akar, de milyen hatása lesz az ő távozásának ez elvezethet-e a felelősségi körök felülvizsgálatához az önök igazgatói között. Ennek egyik előnye az lenne, hogy itt a Balomon a barátom végre teljesül az a nagy vágya, hogy jöhet egy nő végre az igazgatóságba. Tehát a parlament ebben az értelemben majd örülni fog, hogyha ez így történik. És az utolsó kérdésem, Rasmussen volt az, aki felvetette azt a kérdést, hogy az EKB nyilvánosságra hozza-e a jegyzőkönyveit. Ő volt az első, aki ezt felvetette, és azóta is ez a kérdés elég égető. Lát-e esélyt arra, hogy a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban változik a politika? Köszönöm. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, hogy az EKB politikája csökkentette nyomást eh, az ösztönzést a kormányok eh, részére, eh, illetve nyomást a kormányokra, hogy megoldják a problémáikat. Ez a kérdés valóban többször fel lett már téve, és én is megkaptam többször. Ugyanakkor ez a tényeknek meg nem felel meg ez a kérdés, tehát mindig ezt mondom, hogy ez a tények figyelembe nem vételével tehető csak fel ez a kérdés. Az eurónál egy nagyon komoly komoly denominációs kockázat volt annak idején, sőt, gyakorlatilag most finoman fogalmaztam, mert az euró túlélése volt kérdéses. És én azt gondolom, hogy ezt a problémát sikeresen megoldottuk. A másik dolog, hogy amikor megvizsgáljuk a piaci kamatokat és a reform ösztönzőket, akkor itt különböző helyzetek között élesen meg kell különböztetnünk dolgokat. Tehát eh, ön például gondolja, azt gondolja, hogy egy ország meg fogja változtatni a választó eh, jogát, vagy akár az oktatási rendszerét, vagy az igazságszolgáltatását csak azért, mert a kamatok magasak. Eh, én nem nagyon hiszek ebbe, hogy egy ország ilyen lépéseket megtenne. Amit megtesz, azok olyan dolgok, olyan változások, amelyek szorosan kötődnek a költségvetési folyamathoz. Tehát mondjuk megszorításokat hajt végre. De az igazi strukturális reformok például meg fogják változtatni a munkatörvénykönyvét a kamatok miatt a tagállamok ön szerint? Én azt gondolom, hogy ez elég valószínűtlen. Állandóan gondolunk persze erre, és nagyon odafigyelünk ezekre a dolgokra, mert Nyilvánvaló, ahogy a strukturális reformok a, a fő célok, akkor azonban úgy tűnt, hogy akkor az általános bizonytalanság, drámai bizonytalanság volt az egész euróövezetben, és ez felülírt minden más megfontolást. De azóta persze alaposan vizsgáljuk azokat az országokat, vagy oda, figyelünk azokra az országokra, amelyektől ilyen reformokat várunk el, mert nem lesz növekedés a reformok nélkül, fenntartható növekedés. Az, hogy száz ponttal csökken a kamat különbség, az önmagában nem fog növekedést generálni Jörg távozása tényleg nagy veszteség az igazgatóságonak, és én magam is veszteségként élem meg, mert ahogy ön is mondta, tényleg nagyon-nagyon jól kijöttünk egymással, nagyon értékes munkatársnak tartom, és 15-20 eh, éve ismerjük egymást, együttműködünk, az ő hozzájárulása a tanácshoz, az igazgató tanács munkájához tényleg pótolhatatlan volt. E, ennyit tudok erről mondani, és minden jót kívánok neki természetesen a jövőbeni karrierjéhez. Nekünk hiányozni fog, az biztos. Nyilván amikor majd, amikor majd én azt mondanám csak, hogy minél előbb legyen neki utódja, a tanács minél előbb reagáljon, és aztán a parlament is minél előbb reagáljon, mert ki kell egészítenünk az igazgatóságot. Az igazság ugyanis még most is nagyon komoly munkát végez. A az SSM előkészítése és a szokásos gazdasági munkánk is azt mondatják velem, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a létszám ne legyen teljes. Jörg volt az egyik valóban, aki a jegyzőkönyve kérdését felvetette, és aztán vannak még más igazgatósági tanok, tagok, akiket ez a téma érint és érdekel, én is ezek közé tartozom, ugyanakkor nem könnyű a kérdés, a vita ez a téma sokkal kényesebb, mint gondoltuk, mert egyrészt össze kell egyeztetnünk azt a vágyunkat, és lehetőségű, és, és, és, és azt az igényt, hogy legyünk átláthatóak, egyébként a többi központi bankhoz képest már most átláthatóbbak vagyunk, miközben a tanács tagjainak a függetlenségét is meg kell őriznünk a saját nemzeti kormányaikkal szemben, hogy ne kerüljenek ezek a tagok nyomás alá a kormány részéről, az őket delegáló kormány részéről, amikor az egész eurozóna érdekében szavaznak, és nem pedig az őket küldő kormány érdekében. Köszönöm, mondja az elnök. Kicsit fegyelmezetlenek voltunk eddig, most az ECR-től kezdve legyünk fegyelmezetebbek. Péter van Dalen következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van Draghi úrhoz. Először is minden ország az eurozónában tudja, hogy le, le kell építenie az adóságát, megpróbálják ezt megtenni, mint magán szinten, mint pedig az állami szinten, ennek pedig az a veszélye, hogy defláció alakulhat ki. A kérdésem az az, hogy az LKB mit fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza az ilyen fajta deflációt. A, a kamat, amit a banknak fizetnie kell, az 0% közül van az LKB irányába, tehát úgy gondolom, hogy nem hagyományos módszereket fognak alkalmazni, például a kötvények esetében is. A kérdés az az, hogy mely eurozóna tagok esetében fog majd az LKB kötvényeket felvárasolni. A Spiegel német lap nemrégiben írt egy cikket az LKB-ról, bizonyos olasz kötvények esetében ezek az állami kötvények megkapták a nagyobb magasabb értékelést az LKB részéről, mégpedig a DBRS hitelminősítő ajánlás alapján. A DBRS igazából Európában nem is minősíti már a kötvényeket, tehát hogy lehet az, hogy az LKB mégis egy ilyen magas értékelést adott a kötvények nek ezen hitelminősítő jellemzése alapján, pedig a hitelminősítő azt mondta, hogy ők nem is foglalkoznak kötvényekkel. A Spiegel lap a DBRS-nél tovább is kérdezősködött a DBRS-nél, és úgy tűnt, hogy az LKB e beavatkozott. Tehát azt kérdezem Drági úrtól, hogy miért avatkoztak be, és miért tilos az újságárok számára további információkat kapni erről az ügyről. Először is eh, hadd válaszoljak a második kérdésére. Ebben az esetben ugyanúgy jártunk el, mint minden más esetben, semmilyen speciális eljárást nem alkalmaztunk Olaszország esetében, ezek az LKB szabálya, is, itt ennyiről van szó. Az első pont, amiről beszélt, a defláció. Mi nem látunk deflációt abban az értelemben, hogy csökkennének az árak, és emiatt majd az emberek elhasztják költekezéseiket, mert úgy gondolják, hogy majd a későbbiekben az árak esni fognak, és emiatt tényleg csökkennek az árak. Mi nem látunk ilyet, nem látjuk azt, hogy általánosságban esnének az árak árucikek esetében. Nem látunk olyan helyzetet, mint Japánban, ahol és feltettük ezt a kérdést, hogy olyan helyzetben vagyunk, mint Japánban. Megnéztük a különbözőségeket, és ezek valóban lényegiek. A közép- és hosszú távú inflációs várakozások jól megalapozottak, és ez nem úgy van, mint Japánban a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. Ez az egyik dolog. A másik az az, hogy a monetáris stimulus esetünkben sokkal erősebb, mint akkoriban Japánban, a harmadik oka ennek pedig az az, hogy eh, a bankok helyzete, illetve a magánszektor helyzete Japánban az ingatlanpiaci buborék végén, a 80-as évek végén, 90-es évek elején, ez sokkal súlyosabb volt, mint eh, manapság Európában. A negyedik ok pedig az az, és ez az egyik legfontosabb ok, hogy eh, igazából mi az IQR, illetve a stresszteszteket a bankoknál nagyon gyorsan elvégeztük, és ez nem igazán történt meg Japánban. Egy dologra kell gondolnunk, a monetáris politika, hogyha az árakkal kapcsolatban hatékony akar, lehet, akar lenni, akkor ahhoz bizonyos fajta időre van szükség, általában azért az időbe telik, amíg a mentális politika megrenik a valós gazdaságban is. És az, hogy ez mennyire gyors, az attól függ, hogy mennyire egészséges a banki rendszer. Minél egészségesebb a banki rendszer, annál gyorsabb ez az átmenet. És pontosan ezért beszélnek Japánról, de ezzel az IQR-rel sikerült felgyorsítani ezt az átmenetet a monetáris politikától a, gaz, a valós gazdaság irányába. Számos eszközünk van, amelyel szembe lehet szállni a deflációval. Mi nem látjuk ennek a veszélyét jelenleg, ahogy mondtam, de tudjuk, hogy az infláció, az alacsony szintű infláció, amely alacsonyabb, mint a 2% hosszabb távon, az bizonyos fajta kockázatokkal jár. Ezt nagyon is tudjuk, és hajlandóak vagyunk ez ellen tenni. Thank you. Now for the Green, Sven Giegold. Sven Giegold. Welcome back. Uh... Üdvözlöm Kérünkben ismét. Ennek urat, két rövid kérdésem lenne. Először is Asmussen úr kiválása, lemondása azt is jelenti, hogy egy nagyon különös bogarat veszítenek el ezzel egy olyan embert, aki a német közvélemény eh, szemében eh, ellenében megvédte az OMT programot, illetve eh, azt látjuk, hogy ennek ellenére az LKB image megkopott Németországban a közvéleményben az utóbbi időszakban. Mi a stratégiája önnek arra, hogy ezt a tátongó űrt kitöltse, kitöltse hiszen már most látjuk, hogy nehéz lesz magas szinten eh, kvalifikált német a nőt találni, aki az ön eh, oldalán állna az OMT kérdésében. Kíváncsi vagyok arra, mit tud kínálni. Ezen túlmenően az SRM-mel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy tudnál konkrétabb lenni egy kicsit. A mostani tanácsi szöveg nem felel meg a valóban európai és valóban eredményes eszköz leírásának, amelyet ő követel. Elnök, ugye csak 5 perce van a kérdés megválaszolására. Well, I think the, um... Nos, úgy gondolom, ahogy korábban is mondtam, mindannyiunknak és nekem személyesen is hiányozni fog Rasmussen úr az igazgatosságból, amit az imidzsünkkel kapcsolatban mondott, nos, az egész európai eurozónában mi vagyunk, vagyunk felelősek a saját imidzsünkért és az OMT egy rendkívül sikeres intézkedés volt. Nagyon sajnálom, hogy Németországban vannak olyan emberek, akiknek eh, más a véleménye, de hát, eh, függetlenül úgy gondolom, hogy eh, világszerte elismerték, hogy az OMT sikeres volt. Mm, remélem, hogy Rasmussen úr utódja ugyanolyan tehetséges lesz, és más képességei is lesznek függetlenül attól, hogy férfi lesz vagy nő és attól függetlenül, hogy milyen feladatokat kap majd ő az új leosztásban, feladatkör leosztásban. Nem én döntöm el, hogy ki lesz a Smussen úr utódja, ezt a tanács dönti el. A tanács két dolgot tud, egyrészt, hogy kompetens embert kell választani, akinek magas szintű szakmai készségei vannak, és magas szinten elismert szakmailag, másrészt pedig azt, hogy gyorsan kell lépni. Ez a kulcsfontosságú a dologban. Tudjuk, hogy az eljárások hosszadalmasak, több szakaszból állnak, úgyhogy ha minél hamarabb végighaladunk az eljáráson, és kiválasztjuk a megfelelő embert, akkor annál hamarabb tudjuk kiegészíteni ismét az igazgatóságot, hogy meg tudjunk küzdeni azzal a sok kihívással, amelyek előttünk ennek a következő egy évben. Nem ez eszeremet illeti. Az a kérdés hogy eh, egy alapkoncepció, egy hatóság és egy szabadás legyen. Ez egy olyan koncepció, amelyet az LKB támogat, ez idegenben is van. Van egy másik vonatkozás, ahol a folyamat két eh, szakaszát szeretnénk világosan szétválasztani. Fontos, hogy a az egy adott bank életképtelenségét felülvizsgáló hatóság teljesen legyen elkülönítve az SRM döntéstől, amely ugye azt érinti, hogy a életképtelen bank kapcsolatban mit tegyünk. Itt egyelőre a feladatkörök bizonyos szempontból átfedik egymást és összebonyolódnak. Ez nem egy jó ötlet. Ha ezt jól csináljuk, akkor ez a két funkció teljesen elkülönül hiszen bármilyen hatóságnak lesz bizonyos motivációja arra, hogy eh, ugye az egész folyamatot lassítsa egy kicsit. Eh, eh, bárki, aki a valós életben ilyen feladattal foglalkozott, ezt megtapasztalta, de egy dolgot tudnia kell, ezeket az ügyeket azonnal, ezeket a lépéseket azonnal meg kell lépni. Van egy olyan pillanat egy bank életképtelni vállásának életében, amikor, amikor már világosá válik, e, ettől kezdve bármilyen ügylet, amely amely, amely, amelybe belevágnak, már gyakorlatilag büntető e, jogi kérdésé válik. Tehát amint kimondta egy vezető, hogy jóval életképtelen, e, attól kezdve büntetőjogi felelősség is fölmerülhet, a csődeljárás is ha viszont sok a homályosítás, és nem nyilatkozik senki világosan, akkor csak fokozunk a problémát. Tehát bármilyen mechanizmust vezetünk be, annak működnie kell. Nem lehet több száz ember, aki egyeztet egymással arra, hogy egy adott bank életképes vagy nem. Ez az én aggályom egyedül, hogy az a mechanizmus, amely megszületik, annak, annak fontos, hogy működőképes mechanizmus legyen. Köszönöm. Thank you very much for the Köszönöm a GUE nevében. Nikos Sontis képviselő. Nai. Köszönöm, elnök úr. Az kérdésem, vegyük Görögországot kiinduló pontnak, bár azt gondolom, hogy mindenkit érdekel az, amit kérdezni fogok. Nagyon komoly megszorításos politika folyik Görögországban, amelyet a trojka kényszerített az országra, csökkentek a fizetések akár 50%-kal is, és eh, van egy sor akadály, amelyet fel kell számolnunk. 12%-kal csökkent az export, 5%-kal az ipari termelés, a munkanélküliség 30%-os, eh, és eh, az EKB EKB kamatlába csökken ugyan, e, ennek ellenére 60%-a a görög vállalkozásoknak csökkenti a beruházásait, és mindössze 25%-a e, e, a vállalkozásoknak likvid, vagy olyan, amely nem fél, nem tart likviditási problémáktól. Miközben, miközben mindenki ugye azt keresi, hogy hol lehet a legjobb profitokat eh, megvalósítani. Ennek következtében az európai beruházások nagy része Észak-Európában valósul meg. És itt most beszéljünk a KKV-knak nyújtott eh, támogatási programokról. Görögországban ezek kudarcosak voltak. Ön szerint hogyan lehet európai kiegyensúlyozottságot létrehozni? Milyen intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy a beruházások ne meneküljenek Észak-Európába? befektetések, eh, mert eh, a déli államokat eh, recesszió és folyamatos munkanélküliség jellemzi. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, egy válasz lehet az ön kérdéseire, a töredezettség ellen fel kell lépnünk, és én azt gondolom, hogy itt a töredezettség elleni fellépésben tavaly óta komoly eredményeket értünk el, például finanszírozási oldalon, a bankok saját magukat most oly módon finanszírozzák már, hogy a finanszírozás költségei eh, a kockázatok fényében valóban eltérnek, de nem annyira térnek el, mint egy vagy másfél évvel ezelőtt. Hogyha eh, megnézzük eh, azt, hogy a betétekből a bankok számára elrendelkezésre álló pénzek finanszírozási rátáját nézzük, illetve kamatát nézzük, akkor az olyan, mint a 2007-es, mint a 2007-ben volt. Ebben az értelemben a fragmentáció gyakorlatilag megszűnt. Ugyanakkor a bankok más forrásból is szereznek pénzt, nem csak betétekből, például kötvénykibocsátásból, és ott látjuk, hogy annak a költségei valóban jelentősen eltérnek még. Ami pedig a hitelezési oldalt illeti, hogy sajnálatos módon a fragmentáció még nagyon is megvan, mert a bankok olyan kamatlábakat kérnek a hitelekért, amelyek nagyon erősen eltérnek attól függően, hogy a hitelt Észak-Európában vagy Dél-Európában adják, ráadásul a hitelfeltételek is jelentősen eltérnek. Látunk ugyanakkor javulást, de ez a javulás nem olyan jelentős. Pozitív oldalon, és erről már talán a felolvasott nyilatkozatomban is beszéltem, a hitel flow az legalábbis az utóbbi adatok szerint nem romlott. Csökken, de de azért visszafogottabban, mint korábban. Én magam elég magabiztos vagyok, afelől, hogy ahogy beindul a fellendülés, ezek a problémák egy része, ezeknek a problémák egy része magától eltűnik. Ugyanakkor két dolog szükséges a fragmentáció leküzdéséhez. Az első a az egységes felügyeleti mechanizmus beindítása, mert a fragmentáció egyik oka, ezt ne felejtsük el, az volt, hogy az euró zónán belül a polgárok, illetve a betétesek kezdtek bizalmatlanul viselkedni az eurozóna más részében működő bankok iránt. Ez a bizonytalanság eh, aztán átragadt. Az SSM, amely egy egységes felügyeletet jelent, gyakorlatilag felügyeleti szempontból egységes szabályokat jelent majd az eurozónán belül, és ez talán a bizalomhiányt kezelni tudja a másik pedig az SRM-re vonatkozik. Az SRM lesz egy olyan egységes rendszer, amely a bankok szanálását egységes módon fogja az euró zónán belül levezényelni. Tehát gyakorlatilag három tényező van, látjuk, hogy a gazdaság növekszik, illetve javul a gazdaság állapota, és a kockázat kerülés, amely délen erősebb, valószínűleg csökkenni fog. És már most megfigyeljük délen is azt, hogy a kockázatkerülés csökken. A második dolog az SSM hatályba lépése, a harmadik pedig az SRM hatályba lépése. Nos, ahogy egyre közelebb kerülünk a bankunióhoz, annál inkább elszakad az az összeköttetés, amely az államot, a szuverént a bankokhoz köti és így fog a töredezettség szép lassan eltűnni. Köszönöm a FD részéről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött ide a szabadságunk elé, drági úr. Ahogy elmondta korábban, időben ahhoz, idő kell ahhoz, hogy a politikai döntések valóban hassanak. Az elmúlt évben sajnos nem voltunk eléggé felkészülve, tehát most gyakran beszélünk a megoldásokról a feltételezett jövőbeli válságok esetében, viszont meg kéne oldani a jelenlegi problémákat is. Tudjuk, hogy a görög helyzet még mindig nincsen megoldva, és az emberek már nagyon unják a megszólításokat a déli tagállamokban. A legnagyobb kérdés, ami felmerül közép és hosszú távon, az az, hogy hogyan tudják, hogyan tudnak a tagállamok kilépni az eurózónából korábbi politikusok, állampolgárok és kutatók is ezt kérdezik. Például az elmúlt eh, eh, hetekben Frank Newman korábbi eh, amerikai központi banki személy is feltette ezt a kérdést, például az én országom esetében is. Mit gondol? Ön szerint jó lenne az, hogyha Európa felkészülne az Európa való kilépésre, hogy ne legyen ö, felkészületlen, amikor ismételten válság alakul ki, és néhány tagállam ki akar lépni az eurozónából. A médiában már találgatnak erről, de úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek is meg kellene változtatniuk a politikájukat, és részt kellene venniük az ilyenfajta beszélgetésekben, lehet, hogy most jobb a helyzet, és nincs közvetlen veszély arra, hogy bármilyen ország éppen az eurozónába, és emiatt nem alakulnak ki pánik egy ilyenfajta vélemény miatt. Válasz. A rövid válaszom erre az az, hogy nem látom semmilyen fajta előnyét annak, hogy B-terveket készítgessünk. Az euró ból való kilépés, ez nem lehet opció, ugyanis ez visszafordhatatlan. A hosszabb válaszom a kérdésére az az, hogy, és ez igaz minden országra, még akkor is, hogyha megvizsgálnak azt, hogy mit jelentene, milyen előnyekkel járna a kilépés, azok eléggé csekélyek. Hogyha egy ország elhagyja az eurót, azért, mert nem akarnak szociális reformokat, akkor tévednek, akkor is meg kell tenniük az eurózónán kívül is. És nagyon valószínű, hogy a, külső a későbbi helyzet sokkal rosszabb lenne, sokkal nehezebb lenne, mint az eurózónán belüli helyzet. Nem szabad naivnak lenni sem, mint hogy azt néha hallom, hogy jó lenne, hogyha kiléphetnénk az euróból, és 14%-kal leértékeltnénk a, az árfolyamot, és utána pedig minden jól működne. De tényleg úgy gondolják ezek az emberek, hogy a többiek is úgy maradnának, és elfogadnák a 14%-os leértékelést, anélkül bármit tennének? Nem hiszem. Köszönöm. Thank you very much uh, for the... Köszönöm szépen a néppárt részéről. Gál Percilikó kap szót. Köszönöm szépen, asszony. Nagyon sok minden témát érintettünk már. Drági úrtól egyetlen egy kérdésem lenne, vagy felé egy kérdésem lenne, mégpedig mindannyian egyformán gondolkozunk, amikor azt mondjuk, hogy az EKB nak nagyon fontos, sőt azt mondhatom kiemelkedő szerepe volt és tevékenysége a válságkezelésben december ten én rómában volt egy konferencia ahol draghi úr megfogalmazta azt hogy középtávon továbbra is az árstabilitás tartása kell hogy legyen az ekb nak a feladata ugyanakkor volt egy gondolata a tekintetben is hogy talán most a következő időszakban vagy már a jelenben is több lehetőségünk lenne mint az azt megelőző preventv időszakban mondta ön. Kifejteni részletesebben hogy milyen lehetőségekre gondolt milyen eszközökre ami az ekb nek a feladatkörébe még beillik? köszönöm szépen elnök asszony! Um, Nos, a legutóbbi makrogazdasági előrejelzés, amely december elején született meg, azt mutatja, hogy az infláció, ha minden más marad, akkor a jelenlegi alacsony szinten marad 2%-on vagy az alatt a, következő, a középtávon. A középtáv a tényleges középtáv, amelyet az inflációs cél meghatározásában használunk, az az előjelzésesben használ két éven túlmutató középtávot jelent. Minden esetre a 14-es, 15-ös infláció itt marad. Látjuk azt, hogy le, van olyan kockázat, hogy lehet magasabb az infláció ennél, élelmiszer, energia és alapanyagok ár emelkedése miatt, de úgy gondoljuk, hogy a gazdasági tevékenységek alacsony szintje miatt ez a hatás tompítva lesz tompítva érvényesül. Hogyha a inflációt nézzük, az úgynevezett maginflációt, energia és élelmiszer. Nos, akkor azt látjuk, hogy ez lényegében maga, jó, enyhé magasabb, mint az általános infláció, ami azt mutatja, hogy az infláció eh, enyhe mértéke az az élelmiszer és az energia árak függvénye lesz a következő két évben. Tehát, ahogy említettem, az alacsony inflációhoz szadalmas időszakon keresztül kockázatokkal jár. A kockázat az, hogy csökken az infláció, és azt nem nagyon szeretjük, mert ez azt jelentheti, hogy több probléma is fölöti a fejét. Az elődeink azért döntöttek a 2%, 2% mellett, hogy legyünk a 2%-os infláció közelében vagy az alatt valamivel, az éppen az, hogy az ember könnyen hibázhat, hogyha túlságosan alacsony az infláció. Tehát úgy gondoljuk, hogy az infláció eh, mondjuk lehetne akár 0,6% is, de akkor már lehet, hogy, eh, eh, hogy mérési problémák miatt, mérési hibák miatt már igen deflációban vagyunk. A második ok arra, hogy miért szeretnénk egy 2% alatti inflációt célozni, az az, hogy tudjuk, hogy az országoknak a saját eh, relatív áraikat ki kell igazítaniuk, tudjuk, hogy melyik azok az országok, amelyek eh, állandó adósok. Nekik eh, emelniük kell, javítaniuk kell a kereskedelmi egyenlegüket, és ez történik is, jelenleg folyik is, ez a fejlődés jele az export áraikat és az import áraikat is ki kell igazítaniuk, és ezt könnyebb elkövetni akkor, hogyha olyan inflációnk van, amely 2% közelében van, sokkal nehezebb ez a feladat, hogy az infláció nulla körül van, mert akkor nominálisan bemerevednek a fizetések és az árak. Tehát nagyon sok összefüggésben vannak itt ilyen kockázatok, és vannak eszközeink ezek kezelésére. Tehát az, ahogy mondtuk, az összes inflációs ráta, és nem csak a refinanszírozási infláció, a jelenlegi szinten, vagy annak közelében marad lefelé, tehát annál alacsonyabb szinten, valamivel alacsonyabb szinten, középtávon, tehát nem érezzük, nem érezzük azt, hogy nem lennének eszközeink. Ugyanakkor van időnk átgondolni, hogy milyen további eszközöket tudunk bevetni abban az esetben, hogyha további kockázatok lépnének föl. Pedig itt... Ennek köszönöm a néppárt nevében Werner Langen kap szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EKB elnökének három kérdésem lenne. Az első a francia vasárnapi napnak adott interjújáról ö, szól és ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy még mindig a feladata e, az LKB-nak az, hogy tanácsokat adjon, így még mindig ez a feladata. E, tudjuk, hogy az Meg tudná ismételni a kérdését? Rendben. Präsident, Sie haben äh, die... Elnök úr, ön a francia kormányt, a francia elnököt felszólította arra, hogy reformokat hajtsanak végre. Ezt egy újságban tette a hétvége során. A kérdésem az az, hogy ön hogyan látja a felelősségét a nemzeti reformok kapcsán, főként azok után, hogy önök eldöntötték Olaszország esetében nem vásárolnak kötvényeket, és ezáltal a Berlusconi kormányt segítették hatalomra. Tehát hogyan ö, látja ön az LKB elnök ö, személyét a reformfolyamatok kapcsán? Második kérdésem. Az olcsó pénzpolitikája? politikája hogyan látják ezt Japánnal és USA-val kapcsolatban, hogyha egy fordulópont következik be? Japánban talán nem, de USA-ban igen növekednek a kamatok. Van-e egy nemzetközi megállapodás, vagy ez teljes mértékben független az Európai Központi Banktól? A harmadik kérdésem pedig Asmussen úr személyét illeti. nagyon sajnálom, hogy ő elmegy, de hát voltak azért nézetkülönbségei, nézetkülönbségeik, legalábbis volt, hogy sajtóközleményeket utána letagadott. Tehát igaz az, hogy Asmussen úr az LKB e elnök második legjobb barátja volt? Okay. Now, I think you, let me answer the last question. Hadd válaszolja meg az utolsó kérdését. Jörg elvesztése valóban óriási veszteség számunkra, és azt, hogy hogyan tudtunk egymással kijönni, hát csak azt tudom mondani, hogy jól kijöttünk egymással Mindemellett A barátságok általában együtt járnak a különböző nézetek kölcsönös elfogadásával, és persze néha más volt a véleményünk arról, mit kellene tennünk, ez része volt a irányított testület normális vitáinak, mert ha nem így lenne, akkor olyan nem egy szovjet parlament, és ezért nem, nem ebbe az irányba haladtunk. Az USA kérdésre válaszolva, nem. Úgy gondolom, hogy mi központi banki szakemberek eléggé védelmezőek vagyunk saját függetlenségünk érdekében. Mi a mandátumunknak megfelelően döntünk a monetáris politikáról. Ebben az esetben a középtávú ár stabilitás ez, az USA esetében az árstabilitás és a teljes foglalkoztatás. Mi nem koordináljuk monetáris politikáinkat jelenleg. Korábban volt erre példa, amikor próbálkoztunk koordinációval, például az álfolyamok esetében, de most erre nincs szükség. Ami az olcsó pénzt illeti, ebből a szemszögből az EKB mérlege gyorsabban csökken, bármely más esetben, és a válasz egyszerű erre, Nincsen kormánykötvényprogramunk, melynek során több milliárd értékben vásárolnánk fel kötvényeket. A Fed esetében a jelenlegi programuk egy trillió értékben válaszolnak fel, vásárolnak fel évente kötvényeket. Japán esetében ez még magasabb. Az Egyesült Királyság esetében is van egy ilyen fajta program. Nálunk nincs ilyen. hogyha mi gondolnánk arra, hogy feladjunk ezzel, sokkal egyszerűbb számunkra az, mert a mérleget az eltérőnk megfelelően tudtuk terjeszteni. Most már ez csökken, mert a bankok visszafizetik az LTLO támogatásokat, tehát ez kihat a kamatlábok, nem, nem igazán hat ki a kamatlábokra, azért, mert ez a likviditás, ez az, a légvirítás, amiből soha nem lett pénz. Olyan légvirítás volt ez, amit nem használtunk fel, tehát a bankok ezt visszafizetik. Tehát az LKB jobb helyzetben van a többi központi bankhoz képest a világon, de mindemellett mindenképpen koncentrálunk azokra a kockázatokra, amelyeket a, a visszafogott kamat lábok jelenthetnek. És utolsó kérdés, elnézést, hogyha jól értettem önt, akkor ön azt kérdezte, hogy milyen nemzeti felelősségünk van. Nos, a kormányok azok, akik végső soron felelősek bármilyen nemzeti vagy struktúrális reform meghozataláért, de van egy nagyon fontos dolog, amelyre gondolniuk kell a nemzeti kormányoknak, és ez egyre inkább igaz, hiszen egyre inkább együtt kell működnünk, egyre inkább igaz ez a válság után. Az egyik tanulság, amit levontunk a válságból, az az, hogy a nemzeti politikai eh, döntéseink hatással vannak más országokra is az Európai Unióban, főként az eurózóna területén. Tehát közös érdekünk az, hogy közösen alakítsuk ki a politikákat, hogy a hatások ne negatívan lépjenek fel. Mindenképpen szükség van struktúrális reformokra, mert ha nincsenek ilyen reformok, akkor az negatívan hat ki az eurózóna többi tagjára is. Thank you. Now for the S&D Antolin Most pedig Antolin Sanchez beszél, a szocialisták Köszönöm szépen. Az októberi havi adatokban úgy látszik, hogy a háztartásoknak nyújtott hitel stabilizálódott, azonban vannak továbbra is nem financiál, nem pénzügyi akadályok, úgyhogy struktúrális változásokra van szükség, reformokra van szükség. Mit gondolom arról, hogy nem sokkal sűrös, sürgősebb a struktúrális változás a tagállamok szintjén, mint az Európai Unió szintjén, hiszen 2016-ig fut ez a program. Mit gondol ön reális ez a határidő a válság körülményeket figyelembe véve, vagy nincs itt egyfajta akarat gyengeség a tagállamok részéről? A második kérdés az az, hogy ha a nem hagyományos eszközök, az a quantitative easing ből száll vagy arról lemond az amerikai pénzügyi vezetőhatóság, akkor ennek milyen következményei lesznek, vagy milyen tanulságai lesznek számunkra itt Európában? Um, the um, impact... Uh, Nos, ami a Fed kötvény, államkötvényvásárlási mechanizmusának szűkítése olyan dolog, ugye, aminek hatásait nehéz kiszámolni. Van azonban saját tapasztalatunk is, amelyre támaszkodhatunk. Májusban, ha nem tévedek, a piacnak volt egy ilyen benyomása, hogy a quantitative easing csökkentése most már hamarosan elkezdődhet, leállhat úgymond a Fed az államkötvények vásárlásával, és ez bizonyos mozgásokat generált, főleg a feltörekvő piacokon. Ugyanakkor nagyon kevés hatása volt az Európai Uniós piacokra, sőt eh, az úgynevezett nem magkötvény eh, piacokra is eh, ez a visszafogott hatás volt jellemző. Azt gondolom, hogy az a három négy 5 ország reagált a, a, erre, amely leginkább ki volt téve a kockázatoknak, amelyeket magas ö, folyó fizetési hiányunk volt, ö, nem volt megfelelő ö, strukturális reform folyamatban nagy volt az államadóság, stb. stb. Tehát, hogyha ez a példa hasznos és használható, akkor, akkor azt kell gondolnunk, hogy a saját kötvénypiacainkra a jelentős kiadása nem lesz annak se, hogyha a Fed leállítja az államkötvény felvásárlási programját, vagy szűkíti azt, még a nem mag piacainkra is igaz ez. Ráadásul ezzel kapcsolatban azt is mondanám, hogy ma ugye a pénzügyi piacokat bizonytalanság jellemzi, azonban ez sokkal mérsékeltem, mint akár néhány hónappal ezelőtt is. Tehát nagyon nehéz egy ilyen kérdéskörben jóslatokba bocsátkozni. Ami az első kérdést illeti, hogy mit tehetünk, nos, nyilván együtt kell működnünk, a célunk az, hogy fenntartsuk az árstabilitást, és úgy kalibráljuk intézkedéseinket, hogy azok milyen kihatással vannak a célunk az árstabilitás elérésére. Köszönöm. Sí, y la, cuestión de la velocidad. És a reformfolyamat, az eurozónás reformfolyamatok gyorsasága, az egységes alap létrehozása a 2016-os határidő, nem gondolja, hogy ez kicsit lassú, kicsit vontatott, kicsit nem elég gyors a piacok felpörgetéséhez? Nos, úgy gondolom, hogy <clears throat> itt két dolog forog fönn. Egyrészt ugye elnézést egyébként, hogy nem választottam erre a kérdése első körben, tehát ahhoz, hogy az alap működése végül is fölfusson az egy százalékos célig, ez az egyik kérdés, hogy ez mennyi időt bekerül. Másrészt a másik kérdés az, hogy mikor tud ez az alap, igazi európai alapként működni, függetlenül attól, hogy már feltöltöttük egy százalékig vagy nem. Nos, úgy gondolom, hogy itt mind a két kérdés kapcsán mondhatjuk azt, hogy rövidebb időhatárokban is gondolkodhatunk, de nem biztos, hogy jó ötlet hogyha a bankokat megkérjük, hogy az, ennek a számláját állják, és rövidebb távon fedezik ezt, de ezzel óvatosnak kell lenni, mert nem tudjuk, hogy milyen következményei lehetnek. Viszont az biztos, hogy a valódi európai alapként való működés beindítására van lehetőség az európai szándékok ezt támogatnák. Sr. Presidente, gostaria de o komplimentár. Köszönöm. Először is szeretnék önnek gratulálni. A most véget érő 2013-as év az az év, amikor Írország kilép a stabilitási programból, és remélhetőleg 2014 Portugália eh, éve lesz, ezzel egyetérte Második dolog, amennyiben átmeneti időszakra van szükség ahhoz, hogy a piacra visszatérjünk, és milyen feltételekkel lehet ezt meglépni. Ami pedig a bankuniót illeti, ez egy következő kérdésem, illetve a felül, felügyeletet. Mik a célkitűzések? Tehát vannak olyan államok, amelyek e, idő, átmeneti időre van szükségük ahhoz, hogy a piacra kiléphessenek. Milyen típusú feltételeknek kell ezeknek a tagállamoknak megfelelniük e, ebben az átmeneti időszakban? E, harmadik kérdés tehát a bankunióhoz kötődik és a, felül, a felügyelethez, illetve a betét garanciához a betét garancia vonatkozásában európai megoldást kell találnunk, amely a betéteseknek bizalmat ad. Elnök úr, gazdasági párbeszédet folytattunk ebben az évben. Eh, ez eh, jól sikerült. Én ebben a szellemben kívánok önnek boldog karácsonyt és boldog új évet, remélhetőleg a jövő évben sikerül nekünk is kilépnünk ebből a kigazatási programból Portugáliának. Köszönöm. Well, thank you. Thank you. Let me say if... Köszönöm. Hadd mondjak akkor néhány szót Portugáliáról. A tizedik programfelülvizsgálat most folyik, tehát korai lenne még reformok végrehajtásáról nyilatkozni. Teljesen egyértelmű, hogy eddig kielégítő, amit láttunk. A hatóságok továbbra is kitartanak a kvantitatív célkitűzések megvalósítása mellett. A bejövő adatok, makro és fiskális változók azt mutatják, hogy a helyzet javul a real GDP eh, immár két negyed éve növekszik, a munkanélküliség csökken, a folyószámla immár pozitív szaldójú, és az adóbevételek is szépen befolynak, ráadásul a bizalom is növekszik folyamatosan emellett az államadóság kamata hozama is csökkent, ami hozzájárul majd a piaci hozzáféréshez. Ugyanakkor ez nyilván annak függvénye, hogy a program feltételeinek meg kell felelni. Vannak bizonyos jogi kockázatok, bizonyos konszolidációs intézkedésekkel kapcsolatban. A pénzügyi szektor komoly profitabilitása komoly mértékben gyengült 2013 első három évében a recesszió miatt. Miközben a gazdasági helyzet tehát javul, úgy látjuk, hogy ez a bankok jövedelmezőségében majd csak később fog jelentkezni, tehát a monitorozás folytatása rendkívül fontos, és ahogy mondtam, túl korai még jóslásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy Portugália mikor fog tudni kikerülni ebből a rezsimből, különös tekintettel arra, hogy most zajlik a tizedik felülvizsgálat. Ami az átmeneti időszakot illeti, lesz majd egy program, amelyet hozzáigazítunk majd az akkori időszakhoz, és eh, látni fogjuk majd, hogy ennek a programnak eh, hogyan alakul majd a tartalma. Ön eh, feltett egy kérdést a betét biztosításokról is, a betét garanciáról is, ezt egy kicsit halasztjuk most, erről még beszélgetnünk kell, nem hagytunk fel ezzel a gondolattal, de e, nyilvánvalóan ön is láthatja, hogy ez a jövő zenéje. A negyedik dologgal kapcsolatban pedig én magam is e, boldog karácsonyt és e, boldog új évet kívánok nem csak önnek, hanem minden kedves teremben ülő barátunknak. Az SND részéről Liam Nongnok következik, mondja az elnök. Köszönöm, Sharon. Két kérdésem van az egyik a bankunióval, a másik makrogazdasággal kapcsolatban. Először is gratulálnék önnek, ahogy azt sokan már a frakciómból megtették, a bankunióval kapcsolatos álláspontjáért. Gyakorlatilag megvalósul a bankunió, ez önnek is az érdeme. Ráadásul ön elkötelezte magát a szanálási mechanizmus mellett is, ma is ezt tette, ez egy fontos lépés. Az unióhoz azonban egy európai bank törvényre van szükség. E, e, nyilván Sharon és a britek is úgy gondolják, hogy az Unió ebbe az irányba menjen, e, Vickers is így gondolkozik, Ehm, Likanen úr eh, álláspontját pedig a McCarthy jelentés formájában támogattuk. Jó lenne, hogyha az Európai Unió ehm, eh, az összes nemzeti eh, praktikát megvizsgálná a bankolás vonatkozásában. Önnek feltettek az előbb egy kérdést arról, hogy eh, hogyan viszonyul egymáshoz a költségvetési politika és a strukturális politika. Eh, ugyanakkor egy vasárnapi újságban tegnap eh, ön egy interjút is adott, és Franciaországgal kapcsolatban igen komoly és szigorú megjegyzéseket tett, amit, fort, amit furcsának tartok, mert Franciaország szerintem most gyakorlatilag jó irányba halad, mert 20 milliárddal csökkentette a társasági adót, valamint az államadóságot is nagyobb mértékben csökkentette, mint a korábbi kormány, valamint a flexicurity, flexicurity irányába is lépett. Ez tehát egy strukturális reform, tehát nem a strukturális reformokkal van a probléma. Ugyanakkor van egy komoly deflációs veszély Európában ezzel szemben ön egyébként jó monetáris politikai lépéseket tett, de vajon elég lesz-e mindez? Ön is ismeri a gazdaság történetét, és Kicsit utalnék a 30-as évek vitájára. A Macmillan bizottság, amiről ő is bizonyára tud, akkoriban a brit minisztérium számára azt a politikát fogalmazta meg, hogy monetáris politika szük elégséges. Nem volt szociális védelem, nem volt bér annak idején. Gyakorlatilag most pedig felmerül az a kérdés, hogy ez a monetáris politika az elégséges-e, vagy valami költségvetési politikára is szükség van. Ugyanazt a vitát folytatjuk tehát, mint a 30-as években, és a kérdésem az, hogy nem ellentmondásos-e, eh, elismerni azt, hogy a közkiadásoknak van egy multiplikátor hatása az IMF, az LKB e és a bizottság is ezzel kapcsolatban e, szerintem önellentmondásba e, bocsátkozik, mert egyfelől ezt mondja, másfelől pedig azt mondja, hogy csökkenteni kell, a multiplikátor hatásról beszél, másfelől pedig azt mondja, hogy csökkenteni kell mindenáron az államadóságot és konszolidálni kell. Okay. The, on, on the bank... Nos, ami a bankuniót illeti, ön azt mondta, hogy mi támogatjuk, hogy az LKB mindig is támogatta a bankuniót. Ami a Likánen jelentést illeti, ott pedig nyilvános konzultációra, egyeztetésekre is sor májusban. Ezt követően ez a bizottság hatástanulmányt készített a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban 2013-ig. A különböző feladatok kötelező szétválasztásával kapcsolatban az Európai Központi Bank érdemét kiemelve a magas kockázatú pénzügyi tevékenységgel foglalkozó pénzintézmények, pénzintézetek kérdéskörben azonban a konkrét banki tevékenységek szétválasztására világosan szükség van, ezért EU szintű kritériumokat kell meghatározni annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban következetesen kezdjük ezt a kérdést, ez annál is inkább fontos, mert bizonyos tagállamok már folytatják, már megkezdték a struktúrális reform folyamatot, hát üdvözöljük a bizottság azon döntését, hogy a strukturális szeparációt, szétválasztást végrehajtsa. Úgy gondoljuk, hogy évvégéig ez meg is valósul. Annak érdekében biztosítani tudjuk az Európai Uniós szintű harmonizált keretet. Üdvözöljük természetesen a magas szintű csoport eh, Likanen eh, vezetésével eh, az általuk megfogalmazott javaslatokat is üdvözöljük tehát. Te fontos a különböző országok tagállami jogalkotásában a következetesség és a harmonizáltság. A második kérdés tekintetében teljesen igaza van, a monetáros politika nem a vasszalonna, nem jó mindenre, nem old meg minden problémát, nem biztosítja, nem menti meg a kormányokat attól, hogy a, költség, hogy a költségvetéseket rendbe tegyék, nem oldja meg a tőkehiányt a bankrendszerben, a pénzügyi politika, monetáros politika nem old meg minden problémát. Úgy gondoljuk, hogy a mi monetáros politikánk nagyon sok mindent tett, és többször is ismétlem azt, hogy eh, készen állunk arra, hogy lépjünk, és képesek vagyunk is lépjünk, de nem tudunk megoldani olyan problémákat, amelyek más intézmények problémái. Tehát további lépésekre szükség van mások részéről. Ami a költségvetés konszolidálásával kapcsolatos, eh, fontos, hogy ne tegyük tönkre, ne fordítsuk vissza a tagállami szinten eh, eddig végrehajtott lépéseket ez makrogazdasági szinten teljesen értelmes, hiszen világosan látjuk, hogy ennek a fokozatos kilábalásnak az egyik hajtómotorja az az, hogy kevesebb a pénzügyi nyomás, a fiskális nyomás, mint az elmúlt 12-15 hónap során volt. De nem lenne szabad visszatérni a korábbi helyzetbe, nem szabad újra elszaladni az államadósággal, mert a piacok ezt megbüntetik azonnal. A portugál példa ezt e tekintetben tanulságos elnök, akkor az újonnan megszabadult Portugália nevében. We won't go into that. Hát azt hiszem, hogy erre hosszabban beszélhetnénk, de nem menjünk ebbe bele. Köszönöm drági úrnak hogy megjelent, és köszönjük az üdvözlésedét. Néhány szó Írországról. Történeti szintű erőfeszítésekre került sor anélkül, hogy, hogy bármi polgári engedetlenségre került volna sor, adóemelésekre került sor, fizetéscsökkentésre bevezették az ingatlan adót. A, a banki eh, hitelek esetében állampolgáronként 10 ezer eurós teher átvállalása kerül sor. Tehát úgy gondoljuk, hogy Írország áldozatokat vállalt, és járunk tovább, járjuk tovább ezt az utat. Ennek eredményeként páratlan szintű külföldi befektetés kerül sor, a költségvetési hiány, deficit javul, a növekedés javul, erősödik, eh, a munkanélküliség csökken, azonban ezt az embereknek hallani is kell, és látniuk kell, hogy volt értelme áldozatot vállalni. És így a karácsonyi szellemben megkérném önt, hogy eh, eh, fessen egyfajta képet arról a ország lakói számára, polgári számára, hogy mi lesz az eredménye ennek az erőfeszítésnek 2014-re, mi lesz a jutalma azoknak az országoknak, amelyek folytatják a konszolidációt az új évben, és azt eh, tovább, eh, azt követően is, eh, hogyan látja ön a pozitív jövőt? Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amikor Írországot vizsgáljuk meg, akkor igaza van abban, amit mond. A program végrehajtása Írországban mindig is jó úton haladt, és így is maradt. Tehát ezáltal sikeresen lehetett zárni a jelenlegi programot, de hogyha előre tekintünk, akkor még mindig inkább pozitív, de inkább óvatos előrejelzést adunk a 2014-es költségvetés fényében, el kell érni a célkötőzéseket. Pozitív részről a deficit GDP arány 4,8% körül marad, amely túl teljesíti relatív módon az 5,7%-os előírt arányt, ugyanakkor az ír bankrendszer továbbra is aggodalomra ad okot. Gyors eltökélt lépésekre van szükség. Az ír ö, specifikus ö, ö, mérleggyakorlat kapcsán láthattuk, hogy nincsenek gyenge pontok. Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell még az SSM átfogó vizsgálata előtt. Nem elég előtekintetőek, és eh, ezért további stressz tesztre van szükség. Ezt ne kell végezni még az SSM átfogó vizsgálata előtt. Az, hogy Írország lassan a program, arról azt jelenti, hogy néha nehéz intézkedéseket kell tenni, és amiatt nehéz erről lépni bizonyos területeken Írország számára. Ön azzal kapcsolatban mi, mi lesz ennek az eredménye majd? Az lesz az eredménye, hogy több munkahely lehet, nagyobb lehet a szabadság. Írországban valaki azt mondta ma, hogy az ország visszanyerte a nemzeti büszkeségét azáltal, hogy kiléphetett a programból. Ez így is van, de ez akkor lesz igazán igaz, hogyha ez nagyobb növekedés és több munkahelyet eredményez. Köszönöm. Péter, Péter Skina az SND nevében. Tehát önt meghallgatva azt mondhatjuk, hogy Írország ismételten sikertörténet. Tehát tudni kell azt, hogy az írek hogyan hozták ezt létre. A Dragi úr beszélt a kötvényekről, illetve arról, hogy milyen új szerepei lesznek az intézményeknek az új rendszeren belül. Az LKB e kapcsán feltett kérdésekre megválaszolta a kérdéseket, de a kérdés az az, hogy a makrogazdasági kérdésekkel mi lesz. Mit lesz majd a prudenciális felületi szerepel? Három európai felületi szerv van, amelyek úgy tűnik, hogy szerepet játszanak az európai kockázati testületben. Ez egy olyan Lehet, hogy még ez nem is alakult ez ki. Ha megnézzük, hogy mit kívánt az Európai Parlament elérni, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos kérdéseket a félre söpörtünk. Mindenképpen önöknek a makrofelügyeleti szerep, illetve a prudenciális szerep között kell kapcsolatot teremteniük. Ez utóbbi az európai felületi szervekre marad, hogyan próbálnak önök hallgatni rájuk, hogyan tudják elérni azt, hogy valóban azt történjen, aminek történnie kell, amikor sürgős eset forog fel. That, that is certainly a, a very important question that the government... Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ennek tudatában van az igazgatóságunk. Nem jelentettük ugyan még be, de már kitaláltuk azt, hogy a makrofelügyeleti felelősség, felelősségi köröket hogyan fogjuk megfeleltetni a mikrofelügyeleti felelősségi köröknek. Ez nem könnyű, mert a monetáris politikát és a felügyeletet egyrészt el kell különíteni, másrészt viszont, különösen a prudenciális felügyelet vonatkozásában eh, vannak olyan tudásszinergiák, amelyek eh, mind amelyek, amelyeket mindkét fél eh, felhasználhat, a buborékok eh, felismerése, azok eh, kezelése, illetve hogy a monetáris politika mennyiben járulhat hozzá ilyen buborékok kialakulásához. Tehát egy nagyon bonyolult eljárás van arra vonatkozóan, hogy a Governing Council hogyan eh, fogja ezt a kérdést megoldani. Én azt gondolom, hogy ezt az év vége előtt eh, nyilvánosságra hozzuk, de alapvetően azt, amiről ön is beszélt, eh, tehát a makroprudenciális felügyeletet, a mikroprudenciális felügyelettel kéz a kézbe kell valamilyen módon vinni, de nem oly módon, hogy az egyik befolyásolja a másikat, hanem oly módon, hogy ezek kicserélik a, a tudást, az adatokat, illetve az értékeléseket egymás között. Köszönöm, mondja az elnök. Fabrizio nincs itt. Néppárt részéről Astrid Luling következik. Köszönöm, elnök eh, asszony és eh, elnök úr. Most eh, készülünk felülvizsgálni az európai felügyeleti rendszert, és ebben a keretben egyes kollégáink Folyamatosan azt ismételgetik, hogy az LKB-nak e túl sok hatásköre van, és hogy ez a feladat túl nagy egy embernek és egy intézménynek és eh, azok a biztosítékok, intézményes biztosítékok, amelyek eh, be vannak építve a rendszerbe, nem győzik meg ezeket eh, a problémákat. Ön milyen érvekkel tudna ezekre a felvetésekre válaszolni, elnök úr? Gondolja-e azt, hogy a tények majd megcáfolják őket, és különösen pedig azt, hogy egy megfelelően kialakított irányítás megfelelő választ adhat ezekre a zaggályokra. Thank you. Uh... Köszönöm. Egy kis előszóval kezdeném. Nem az EKB az, amely ezeket a hatásköröket kérte, hanem önök, mint jogalkotók, az Európai Parlament és a Tanács ruházták ránk ezeket a hatásköröket, mert úgy gondolták, hogy ezek a hatáskörök legjobb helyen eh, az EKB-nél vannak, tehát eh, például a, eh, például a felügyeleti mechanizmus. Az én válaszom erre csak az lehet, és eddig is csak az volt, hogy az átláthatóságunkat és az elszámoltathatóságunkat növelni akartam mindig a tanács felé, és a parlament felé természetesen. tehát az Európai Parlament jelzéseit magunkévá tettük, és nyilvánvaló, hogy az elszámoltathatóságot növelni kell azon túlmenően, amilyen elszámoltathatóság általában a monetáris politikát jellemezni szokta ez a célunk, és ez a célja az intézményközi megállapodásnak is, amelyet az Európai Parlamenttel kialakítottunk. Nagyon fontos lépés volt ez, amelyért megköszönöm az Európai Parlamentet, az Econ bizottságot, és annak az elnökét, Sharon, nagyon köszönöm mindazt, amit ön és munkatársai, illetve a titkárság az megállapodás érdekében tettek. Luling azt, hogy még valamit mond, de a mikrofont nem kapcsolta be, viszont drági úr ettől függetlenül egyetért vele. Ramon következik. Köszönöm szépen, drági úr. Do you think that is... Nagyon rövid kérdések. Össze... Tehát a tagállamok azon lehetősége, hogy továbbra is ö, ö, a vétó lehetőségre gondolt? Igen, elnézést, nem nagyon érthető az angolságom. A, tehát a vétó kérdéssel kapcsolatban tettem föl kérdést, a másik pedig... We face uncertainty as a major concern. Hiszen fontos paraméterek vannak, amelyeket még nem közöltek, ilyen például az államadóság kezelése, a stressz, a stressz teszt nagyságrendje, a, a, a az AQR-ben, tehát az eszközök minőségének felvizsgálatában is vannak ismeretlen tényezők még. Mikor jön el az az idő, amikor tudjuk, hogy hogyan kezelik majd az államadóságot, és milyen átfog, mennyire átfogó lesz a stresszteszt, Drági. Milyen vétóról beszél? Uh, Úgy tűnik, hogy az új megalapodásban, ami a, a bank szanásra szó, a tagállami kormányok szeretnék megőrizni azt, hogy megvétózhassák az európai döntést egy adott bank szanálásával kapcsolatban. Not, I'm not, I'm not aware of this. Én erről nem tudok. Lehet, hogy van ilyen dolog, de én er, ez, erről nekem nincs tudásom. Egyszerűen nem, nem, nem tudok erről semmit. De hogyha ez lenne a helyzet, hogyha lónanak tagállamok, amelyeknek lenne lehetősége megvétózni az európai szintű döntést, válasz. Nem hiszem, hogy ennek valami értelme is lenne eh, megvétozzuk azt, hogy egy bankot eh, életképtelenek minősítünk. Ennek nem nagyon sok értelme van. A vétó kérdés <clears throat> akkor merülhet fel, ha és amikor az ESM eh, eh, forrásait használjuk föl eh, a bankszonálás helyzetében. Ebben az esetben ugye még mindig él a jelenlegi ESM megállapodás, amely mindenkinek az Európai Szolgáltatási Mechanizmus mindenkinek vétójogot biztosít, azonban egy adott banknak az életképtelenné minősítése esetén nem merülhet föl semmiféle vétó tudomásom szerint. A második felvetéssel teljesen igazán van, van egy csomó bizonytalanság, de hát végül is most kezdtük ezt az egészet. <clears throat> Úgyhogy valóban szeretnénk felgyorsítani a saját kommunikációnkat az AQR és a stressztest paraméterekkel kapcsolatban, és tudjuk, hogy minél hamarabb megteszik ezt, annál jobban járnak a szabályozóhatóságok, a központi bank és az összes piaci részvevő. De ne felejtsük el, hogy ha a teszt végeredményeit bejelentjük is szeptemberben vagy októberben 2014-ben, ha addig valamiféle intézkedések meghozzalatára lesz esetleg szükség bizonyos bankok föltökétisítés tekintetében, mert ugye úgy arra jutottunk, hogy nincs elég tőkerejük, akkor különösen a, tőké, a tőzsdényegyzett cégek esetében nem lehet megvárni október végét, 2014. október végét, vagy bármilyen határidő. Tehát, hogyha megtudjuk hamarabb, hogy intézkedésekre van szükség, korrekciós intézkedésekkel, különösen tőzsdényezett cégek esetében, ezt akkor azonnal nyilvánosságra kell hozni, mert a piacokat tájékoztatni kell. Tehát az igaz, először is a kommunikációt a legjobban fölgyorsítjuk, másrészt igaz, hogy a végeredmények 2014, mit tudom én, októberében kerülnek nyilvánosságra hozatalra, ugyanakkor az is igaz, hogy bizonyos esetekben, és így gondolom, hogy minden olyan helyzet ide tartozik, ahol problémákat találunk. Ott a piaci gazdaság szabályai megkövetelik, hogy azonnal korrekt információt hozzunk nyilvánosságra, hogy megfelelő intézkedéseket meg lehessen hozni. Köszönöm. Elnök, a szocialista a nevében Baldini úr. Signor Presidente, eh, le faccio la... Elnök úr, Új vagyok itt a parlamentben, július 1 -e óta vagyok itt az Európai Parlamentben, és Horvátországot képviselem. Amikor az euroszkeptikusokkal beszélünk, és az év második felében számos példa volt arra, hogy az EKB jól dolgozott, gratulálok ehhez a jó eredményhez, de szeretnék egy kérdést feltenni önnek ezzel kapcsolatban. Írország pozitív esetében lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy egyszerűbb kikerülni a kisország számára a válságból, hiszen ott kisebb a gazdaság is. másfajta jelentősége a nemzetgazdaságnak, mint például Dél-Európában, vagy gondoljunk csak saját régiómra. Hat ország van, amelyek ebben az évben bizonyos fajta növekedést értek el, és ezek nem is tartoznak még az EU-hoz. Más országok, például Szlovénia, itt, ugyan, ugyan, itt, itt már nagyobb gazdasági problémák vannak Horvátország esetében, és három fél éven keresztül egy lefele mutató konjunktúra trendet lehetett látni. Vannak olyan országok, amelyek fejlettebben, de mégis gazdasági problémák tapasztalhatóak. Mit tudna mondani erről? Van-e ok optimizmusra? Egyszerűbb lesz egy kis országnak esetlegesen rátérni a növekedés útjára. választ. Úgy gondolom, hogy óvatosan optimisták lehetünk, Hogyha megnézzük az ír példát, de nem csak az ír példa alapján, a portugál példa alapján, a spanyol e, példa, ahol ugye egy nagyobb országról van szó, ott is láttunk egyfajta előrelépést. Csak meg kell néznünk azt, hogy milyen volt egy másfél évvel ezelőtt a helyzet. A változások valóban drámaiak voltak pozitív értelemben. Görögország is pozitív példa függetlenül a dimenziótól, hogyha a megfelelő politikát alkalmazzák, a válság leküzdése sikerülhet, ezek az országok átléphetnek ezekre a nehézségeken, és az előnyök Amiket láthatunk, az az, hogy magasabb a növekedés és több a munkahely. Viszont eltökéltnek kell lenni annak irányába, hogy orvosolják a gazdaság gyenge pontjait, amelyek ezekhez az egyensúlytalanságokhoz vezettek. Köszönöm. Okay, thank you very much. I've uh, run out of the people who are on the page. Köszönöm szépen. A jegyzéken többen nem szerepelnek. Van még néhány percünk azonban, ha valakinek van égető kérdése, amely a kebelét dúzasztja, akkor tegye föl, Langen úr. Igen. Az elnök úrhoz szeretnék kérdést intézni a stressztesztek témájában, ő is beszélt erről. Az Európai Banki Felügyelet már előlevezeti árnyékát a bázeli előrások kapcsán a kötvény, államkötvényeket nem tudták értékelni, ezért most a, mindenki arra tekint, hogy az LKB e hogyan fog majd szembenézni az államkötvények melegelése kapcsán. Amit ön elmondott, és ahogy ön a kormányokat értékelte, ennek kapcsán arról volt, hogy ezek majd lesznek olyan programok, amelyek segítenek az országnak. Én azonban mindezt nem látom. Nos, két különböző ügy van itt. Egyrészt az államkötvények értékelése, hogy alapvetően mennyire kockázatosak, ez az egyik ügy, és különböző kockázati súlyozással kategorizálnak különböző tagállami államkötvényeket. Ez egy olyan ügy, amelyet globálisan kell megvitatni a Bázeli Bizottság berkein belül. Hiszen itt nem lehet másképpen bánni az európai eh, államkötvényekkel, mint a brit, eh, a japán vagy az amerikai kötvényekkel. Máskülönben az eurozóna bankjait versenyhátrányba hozzuk az amerikai bankokkal, a brit bankokkal, a japán bankokkal szemben. Tehát a kockázati súlyozások ügyét a globális fórum előtt a Bázeli Bizottság berkein belül kell megvitatni. És ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nem eh, veszük figyelembe, nem, hogy nem terjesztjük ki a stressz, stressztesztet a kormányzati, eh, tehát államkötvényekre. Eh, ezeket ugyanúgy értékeljük, mint bármely más a bankok birtokában lépő eszközcsoportot, ugyanazon szabályok alapján. Ezeket az EBA-ban, az Európai Bankhatóság berkein belül határozok meg. A két kérdés tehát különböző, eltér egymástól. Az egyik a specifikus kockázati súlyozások a bankok, illetve az államkötvények tekintetében. A másik kérdés az, hogy az adott bankok által birtokolt európai, az eurozónában székelő bankok által birtokolt államkötvények mennyire Eh, teljesítenek jól egy stressz helyzetben. Ez két különböző kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Még mindig van kérdésre idő. Gay. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, az a közös dokumentum, amelyet az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság együtt kiadott, eh, a pénzügyi lehetőségekhez való KKV hozzáférésről eh, nem túlságosan bátorító képet fest a helyzetről, a kkv finanszírozási lehetőségeiről. A, mit gondolnak ezzel kapcsolatban? Terveznek egy második programot, és ha igen, akkor az mit fog hozni a KKV-knek? Válasz. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy a bankok most fizetik vissza az LTRO eh, eh, eh, csomagjaikat. Tehát föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem finansz, miért nem adnak, biztosítanak hitelt a KKV-knek a bankok. Nos, ennek alapvetően három oka van. Egy, nincs elég finanszírozás. Ezt a kérdést két évvel ezelőtt kezeltük az LTRO program bevezetésével. Most azonban ezek a bankok visszafizetik ezeket az összegeket, tehát prima facie nem ez az oka annak, hogy az lenne a helyzet, hogy a finanszírozás hiányossága az elsődleges ok azt mondanám, hogy a bankok kötvénykibocsátása is folyik -e közben, és korábban, is, korábban azt is mondtam, hogy a betétek még a úgynevezett nem a magországokban is jelentősen növekedtek az elmúlt évben. Tehát a finanszírozás lehetősége nem ügy, legalábbis e pillanatban nem úgy néz ki, hogy ez az elsődleges probléma. Ettől lenne a dolog torka véres. A második kérdés ugye a tőke hiánya, Meglátjuk, hogy ez e, így van-e, az AQR e, tesztport erre vonatkozik. Ne felejtsük el azonban, hogy 2008 és e, most 2013 vége, tehát 2008-9 és 2012 vége között, ha nem tévedek, több mint fél trillió euró került a bankokhoz banktőkeként, ennek nagyjából fele közpénz volt, másik fele pedig magánforrás. És sok, több pénzintézet, e, e, banki intézmény az elmúlt 4-5-6 hónapban is e, halmozta tőkéjét, ami jó, ami határozottan jó fejlemény. Tehát azt sem mondanám, hogy a banktőke E, hiányosságára volna szó. Természetesen mint átlagokról beszélünk, és nyilván több ezer bankról van szó, és a különböző bankoknál teljesen más lehet a helyzet, főleg akkor, hogyha nagy bankoktól a kisebb bankok fele e, suhan a tekintetünk. E, tehát a problémák egy része rejtett probléma. A tőke szűkössége probléma lehet bizonyos bankkategóriák esetében, akkor is, hogyha az összesített képben nem látjuk ezt a problémát. Tehát ezt meg kell vizsgálni. A harmadik ok azonban a kockázatkerülés. A bankok azért nem hiteleznek, mert attól tartanak, hogy az ügyfeleik nem fizetik vissza a hitelt. Az ügyfelek pedig azért nem fizetik vissza a e, hitelt, mert nem tudják e, a hitel révén előállított termékeiket eladni, e, mert nincsen kereslet. Valójában nem a legutóbbi, hanem az előző felmérés alkalmával, amikor a KKV-kkel egyeztettünk, akkor megkérdezték, hogy miért lennébb akadálya a vállalkozási tevékenységnek, azt mondták, hogy kevés az ügy, kevés a, a vevő. De ez is csak a második probléma volt. Úgy gondolom, hogy a helyzet javult, és azt fogjuk látni, hogy a hitelezés volumene hamarosan megmutatja ezt, és reméljük, hogy látni fogjuk hamarosan, hogy a kockázatkerülés lassan csökkenni fog. Seren közben rám szegezi tekintetét, és úgy néz ki, hogy szeretnék ha befejezném a választ. Elnök, igen, szeretnék még egy kérdést beszuszakolni ide. Szilvi. Köszönöm Sharon, és köszönöm elnök úr, hogy még egy kérdést vállal rendkívül meggyőző volt most az euró jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor nekem van egy komoly aggodalmam a kölcsönös bizalommal kapcsolatban, mert látjuk, hogy az észak és dél között az önerőfeszítési ellenére nő a szakadék, a különböző jogszabályok ellenére is. Mit tehetünk, mint intézmény közösen annak érdekében, hogy ez a szakadék még inkább eh, kinyíljon, eh, és hát ez ugye az ön mandátumának az egyik része, mert eh, a bizalom az fontos, és hogyha a különböző aktorok között nincs bizalom, akkor nem fogjuk tudni elérni ezeket az eredményeket, amelyeket mindannyian remélnénk. Köszönöm. Well, uh, I think that's a... Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert uh, a bizalom az alapja mindennek, amit uh, európai gazdaságirányítás területén egyáltalán el tudunk érni. Miért is múlt el a bizalom, miért is roppant meg a bizalom? Azért, mert emberek úgy gondolták, hogy vagy nem tartják be a szabályokat, E, például a stabilitási és növekedési paktum fiskális e, fiskális e, fegyelmét sudba dobták, sudba vágták 2000 éves évek elején, illetve egy-két ország kivételével nem végezték el azokat a strukturális reformokat, amelyek szükségesek voltak. Én azt gondolom, hogy a bizalom onnan fog majd jönni, ha betartjuk a szabályokat, amelyeket közösen meghozunk, megértjük azt, hogy az általunk követett politikának van spillover hatása más országokra, és én azt gondolom, hogy a nemzeti döntéshozatal során ez volt az egyik hiba, nem vették észre, hogy másokra is kihat az ő politikájuk, és azt gondolom, hogy ez az ignorancia az, ami aláássa a bizalmat. Utoljára pedig azt mondanám, hogy olyan politikákra van szükség, amelyek azt bizonyítják, hogy az egyes országok saját lábukon is meg tudnak állni. Ezt már mondtuk többször is, mert nem létezhet egy olyan intézmény, olyan Európai Unió, ahol mindig ugyanazok a hitelezők és mindig ugyanazok az adósok. Bizonyítsák már be, hogy akár ők is képesek hitelezők lenni egyszer-egyszer. Azt gondolom, hogy így lehet majd a bizalmat eh, helyreállítani. Nos, ez szép rövid volt ez a válasz, úgyhogy még egy eh, kérdést fel lehet tenni Pervans Beres. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Önök sokat értek el, eh, miniszterek, állam és kormányfők és a parlament is tényleg sokan tettünk azért, hogy a piacok stabilok maradjanak, és nyilván itt a bizalomról beszéltünk az előbb is, de van egy kritikus pont a gazdaság finanszírozása tempontjáról. Ön is említette a KKV-k finanszírozását. Barnier úr most tett le az asztalra egy dokumentumot, amely perspektívába helyezi a hosszú távú finanszírozást Eh, itt beszélünk eh, Németországról, ahol a DIF, mint intézmény úgy gondolja, eh, hogy 65 milliárd euróra van szükség, 75 milliárd euróra van szükség ahhoz, hogy finanszírozzuk a befektetési igényeket. A monetáris politika hogyan járulhat hozzá ehhez a hosszú távú finanszírozáshoz, miközben tudjuk, hogy a most elfogadott jogszabályok, illetve rendeletek eh, nem feltétlenül ebbe az irányba hatnak. Well, the greatest Köszönöm. A a legnagyobb eh, hozzájárulás eh, a monetáris politika részéről az az, hogy az árstabilitást megtartsa. Ez az elsődleges célja, és ahogy a, ami az árstabilitást illeti, az mindkét irányba való árstabilitást eh, jelent, fölfele és lefele is. Most az inflációs ráta már egy ideje 2% alatt van, mi egy olyan monetáris politikát akarunk, amely akkomodatív és gyakorlatilag alacsonyan tartja az inflációt hosszú időn keresztül. Novemberben csökkentettük a kamatlábat, és továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni ezeket a dolgokat, mert nagyon is tudjuk azt, hogy vannak kockázatai az alacsony inflációnak is. Van egy sor eszközünk, tényleg sok eszközünk, amelyeket felhasználhatunk ebben a dologban. Azt gondolom, hogy a monetáris politika így járulhat hozzá leginkább. Okay, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk ezt a részét az ülésünknek. Tudom, hogy a következő alkalommal, amikor eljön hozzánk, az március 3-án lesz majd, már azt is várjuk. Werner, engedjék meg, hogy az elnök jelenlétében még egy megjegyzést tegyek az eljárással kapcsolatban is. Csütörtök délelőtt a plenáris ülésen szinte üres ház előtt tárgyaltuk a 2012-es éves jelentést. Én ezt szégyen teljesnek tartom a parlament részéről. Kérném az elnökünket, hogy Martin Schulznak, a parlament elnökének írjon, hogy mint más fontos ülések esetében is az lenni szokott, ne legyenek párhuzamosan más ülések, például a triológus ülése Tehát ezt kérem, hogy írja ezt meg a parlament elnökének. Elnök. Igen, már beszéltem Schulz elnök úrral. Láttuk a problémákat a múlt héten. Ezek azért voltak részben, mert nagyon sok triológus volt, nem csak a mi szabadságunk esetében, hanem más szabadságok esetében és hát beszéltünk a, a bankok megmentéséről szóló irányelvről, ilyen kérdésekről is, és ez óriási probléma, Werner, még egyszer. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy kedden, kedden fél tizenkettőig volt ülésünk, utána kezdtük a szavazásokat, 55 perccel kés, 55 perccel a kiírt vég után ért véget a vita maga, és akkor kezdtük meg a szavazást, én ezt katasztrofálisnak tartom. Elnök, hát most én erről nem tudok vitát nyitni, amit történik a plenárison, van más dolgunk is. Ez egy olyan kérdés, amit a koordinátoroknak kell megoldaniuk. Most szeretném átadni az elnökletet Pablónak, aki majd az ülés további részét levezeti, az EKB elnökét pedig útjára bocsátjuk. Continuamos con el orden del día. Folytatjuk a napi rendet, napi rend ötös pontja, amely a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 2014 évi éves kött és jelentés, melynek jelentéstevője Philip de Bakker úr. Megadom neki a szót. Yes, yes, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Dear members, um, I'm not going to... Kedves képviselők, nem fogok bele a jelentés felolvasásába. Úgy gondolom, hogy a jelentés része annak a vitának, amelyet néhányszor már lefolytattunk itt egymás közt, arról, hogy az európai szemeszter melyik irány, milyen irányba megy, különösen az éves növekedési felmérés. Úgy gondolom, hogy különböző vitákat lefolytattuk a módban is. Inkább szeretnék egy eh, arról beszélni, hogy egy nagyon rövid, tömör jelentést eh, azt tenni, amelyet lehető legtöbb frakció támogat. Arra törekedtem, hogy rögtön az elejétől kezdve biztosítsam, hogy a jelentés képviselni tudja a parlament széles többségének a véleményét, legalábbis ezt remélem. Néhány téma, amelyet megvitattunk, ugyanazt a formátumot követtük, mint amit az Európai Bizottság javasolt nemzetesen ajánlások és a viták között egy, egy megfelelést legyen a növekedési, éves növekedési felmérése kapcsolatban, és hogy ennek kapcsán mi a parlament reakciója. Mindig eh, általános megjegyzésekkel kezdjük. Először is eh, úgy gondolom fontos megjegyezni, hogy ma nagyon törékeny európai helyre kilábalási folyamatot látunk kezdődni. Természetesen a versenyképesség a struktúrás reformok terén nagyon sok probléma van, de ugyanígy a tagállamok adatosodottsága is igazi teher továbbra is úgy gondolom, hogy az éppen eh, még csak most kezd gyümölcsöt eh, hajtani az a sok program, megindult. Természetesen a szolidaritás és a feltételesség kérdését, amikor is fontosak, ezeket Rágyó is említette. Azt is megjegyezzük, hogy eh, mennyire fontos az Európai Monetáris Unió eh, létrehozása, amely bizonyos elemeket még nélkülöz, és bátorítjuk az előrelépést ezen a téren. E tekintetben a jelentés tulajdonképpen azt a három-négy nagyobb eh, építő tömböt, kockát, említi, amelyekről mindig is beszélünk, a KKV-k finanszírozása, a hitelhez jutása, a tendenciák megszüntetése, adóügyek, ezek mind részét képezi a gazdaságaink helyreállításának. A belső egységes munkaerőpiac tekintetében támogatnunk kell a tagállamokon belüli mobilitást is, és természetesen mindezek projekteknek el kell jutni arra a szintre, amikor összességében csökkenteni tudjuk azokat a belső egyenleg, pontosabban egyensúly problémákat, amelyeket ma még látunk. Csökkenteni kell a közadóságot is, de ugyanígy a magánadóságot is, hiszen a magánadóság is visszafogja a gazdasági növekedést, és itt is van olyan intézkedés, amelyet meg kell hozni végül, de nem utolsó sorban azt is bátorítottuk, hogy legyenek az adó elkerüléssel kapcsolatban széleskörű viták. Nem mentünk bele, és ezt az jelentéstevők is elfogadták, a mélyebb vitákba, úgyhogy nagyon világos az álláspontok megfogalmazása a jelentésben, és remélem, hogy nagyon sok képviselő megtalálja a saját nézőpontját, de természetesen nyitott vagyok, és véleményeket, módosítókat örömmel fogom fogadni. Elnök, köszönöm szépen Devakér úrnak a és Árnyékjelentéstevőként megadom a szót Először is szeretnék, szeretném elismerni Debaker úrnak a kiváló munkáját. Úgy gondolom, hogy a különböző nyugtalanságokat, aggályokat és prioritásokat sikerült kiegyensúlyoznia a következő hó, néhány hónap felé menvén, és ahhoz, amit Debaker úr elmondott, ahhoz képest szeretném hozzáadni vagy kiemelni, azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy az alagút végén látható a fény, de az is biztos, hogy még sok tennivaló marad. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vannak tehát pozitív jelek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a néhány a következő éveket egyfajta optimizmussal fogadjuk, azonban rendkívül fontos az, hogy a gazdasági kilábalást konszolidáljuk, ez alapvető fontosságú, és véleményem szerint fontos kiemelni azt, hogy a kis és középvállalkozók milyen szerepet játszanak, és ahogy szoktuk, biztosítanunk kell, hangsúlyozunk kell, hogy hozzá, mennyire fontos, hogy hozzáférjenek a KKV-k a finanszírozási lehetőségekhez az egész eurózónában, az egész Európai Unióban, van eh, feltételek mellett, vagy hasonló feltételek mellett, hiszen fontos, hogy a gazdasági eh, erejük, lehetőségeik szerint kapjanak finanszírozást, és ne az elhelyezkedésük alapján, mint most. Eh, a jelentésben fontos, hogy kiemeltük, hogy a már elfogadott intézkedések megvalósítása mennyire fontos sokkal komolyabb szerepet tud itt játszani az Európai Beruházási Bank is. E, ezzel kapcsolatban vannak és voltak javaslatok, hogy többet is tegyünk. Én szerintem az Európai Beruházási Banknak nagyobb szerepe is lehetne. Szeretném azt is kiemelni kétségtelenül, hogy a munkanélküliség elleni küzdelem, és különösen a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem kétségtelenül prioritás kell, hogy élvezzen. Fontos, hogy az ifjúsági garanciára szánt pénzek minél hamarabb eljussanak a tagállamokhoz, nem szabad több millió európai fiatal frusztrációját fokozni, hiszen tömegesen keresik a munkalehetőséget. A problémáikat nem szabad szem tekinteni, el kell kezdenünk megoldásokat találni a problémáikra, hiszen fontos ö, ö, ö, tartóoszlop szerepe van az ifjúsági garanciának. Nem ez az egyetlen oszlop a kilávalásnak, de fontos szerepet játszik. Támogatom a, a konvergencia és versenyképességi eszköz bevezetését, ennek következtében jobban tudjuk koordinálni a tagállami e, gazdaságpolitikákat, hogy így elérjük azt, hogy a tagállamok közötti strukturális divergenciákat csökkenteni tudjuk, és a harmonizálás e, magasabb szintre jusson. Most pedig megadom a szót annak úrnak, aki Podimata eh, képviselőt eh, helyettesíti a szocialista frakció részéről. Pablo, je vais essayer d'être fidèle à la pensée. Euh. Köszönöm. Ani helyett vagyok itt. Felolvasom a hozzá szólását. Podimata asszony azt mondja, hogy eh, a jelentéssel kapcsolatban szükség van még további párbeszédre. A parlament jelentése világos üzenetet küld a parlament részéről a demokratikus legitimitás, illetve az iránymutatások vonatkozásában sem vagyunk elégedettek. A raportőr néha jó irányba indul és pozitív üzenetet akar küldeni, ugyanakkor nem támogatja a parlamentnek azt az igényét, hogy több legyen a közösségi módszer, a demokrácia, illetve a növekedést támogató pénzügyi eszközök. A projekteket harmonizálni kell, a célkitűzéseket harmonizálni kell az Európa 2020-szal, ami pedig az európai szemesztert illeti, a parlament szerepét növelni kell ebben a reformokat a konvergencia útmutatások alapján kell eh, megfogalmazni és kialakítani. A raportőr eh, nem nagyon bízik a eh, mechanizmusban, amely a szerződések kötése körében jelentkezik. Az ex post ellenőrzésekről van szó a Ferrero jelentésben szerepel a trojka szerepének eh, ez a eh, meghatározása. Eh, a növekedés immár ne csak egy kívánság legyen, a finanszírozási pillért össze kell hozni, a, összhangba kell hozni a 2020-as prioritásokkal, az Európai Unió alapvető prioritásait meg kell határozni azokban az országokban is, amelyek súlyos gazdasági nehézségekkel küzdenek. A reform és kiigazítási programokat a szociális igazságosság elvére kell alapozni, és az Európai Unió szeretné a reformok terheit megosztani. Az adópolitika ebben fontos szerepet játszhat. Az adóelkerülés ellen kötelező erővel kell fellépni, ezt egy Kieva jelentés már tartalmazza, illetve itt is meg kell határozni célkitűzéseket, gazdasági felülvizsgálat, területén. Ellenőrizni kell az adóparadicsomokat is. Ezt a részt nem nagyon értem, ezt kihagyom, mondja az előadó. költségvetési eh, konszolidációnak eh, le kell lassulnia, hogy egy kis eh, lélegzetvételnyi időt hagyjon az állami beruházásoknak, fel kell lépni a klímaváltozás ellen is fel kell lépni a szegénység és az egyenlőtlenség ellen, valamint a fizetések deflációját is vissza kell szorítani, valamint szükség van egy európai minimálbérre, ezt mondja Anni Podimata, köszönöm. Most a zöldek részéről én nem látok itt jelentkezőt, az ECR képviseletében Epping úr lenne az árnyék előadó, de Stracek úr fogja őt helyettesíteni. Köszönöm, önnek teljesen igaza van, ördöge van elnök úr. Epping úrnak eh, az Egyesült Államokban kellett maradnia, és én fogom felolvasni az ő meglátásait. 8-9 pontot eh, vise, eh, sorolt fel, ezek két részre oszthatók, az első felében a meglátásainak összességében összességében egyetért a raportőrrel. Leg, legegyszerűbb, ha felolvasom. Először is köszöni a raportőrnek a konstruktív hozzáállást. A közös hangot kereste, nem pedig a vélemény eltéréseket ehhez gratulál. Debaker úr jelentés tervezetéhez gratulálunk, elismeri, hogy a válság még nem ért véget, és olyan adókonszolidációra van, fiskális konszolidációra van szükség, amely növekedésbarát. Emellett támogatjuk azt is, hogy a K plusz F területén növekedjenek a beruházások, illetve több pénz menjen az oktatásba. A szociális és egészségügyi ellátórendszereket is modernizálni kell, hogy hatékonyabbak lehessenek, csak úgy, mint az egész államigazgatás és az egész közszféra. A KKV-k támogatása, illetve az ő finanszírozáshoz való hozzájuttatásuk rendkívül fontos dolog, hogyha gazdasági fellendülést akarunk, és azt akarjuk, hogy a jövőre nézve a gazdaságnak szilárd alapjai legyenek. Ezek olyan dolgok, ahol Debaker úr jelentés tervezetét támogatjuk. nem tudunk egyetérteni abban, hogy az egyes tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatást közösségi keretbe eh, helyezzük, és nem gondoljuk azt sem, hogy az EMU befejezése, illetve végső kiépítése lenne az megfelelő előrelépés akkor, amikor van egy sor olyan probléma, amit azelőtt rendezni kellene, hogy egyáltalán az unió elmélyítéséről beszélhetnénk. Epping úr emellett úgy gondolja, hogy az éves eh, európai szemesztert eh, indító növekedési felülvizsgálat az egy technikai jellegű dokumentum, nem pedig egy politikai kívánságlista. Az EMU eh, E az EMU kibővítésével, illetve kiépítésével kapcsolatos e, kívánságokat máshol kellene kifejezni, nem ebben a dokumentumban. Ez lenne Epping úr álláspontja. Köszönjük, Stracek úr. A GUE részéről sincs itt senki. Most megadjuk a szót a többi előadónak, a többi képviselőnek. Luling asszony. Luling asszony kért szót? Merci. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én elolvastam ezt a jelentés tervezetet. Azt gondolom, hogy a az alaphang megfelelő, de a konkrétumok eléggé elmosódottak. Vannak olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban felmerül bennem néhány kérdés. Ami a második pontot illeti, azt mondja, hogy csökkenteni kell az árakat, milyen árakat kell csökkenteni, és a munkaerő árát a produktivitáshoz igazítani, ez megint csak nem, nem tudom, hogy ez az adaptáció, automatikus adaptáció Belgiumban egyáltalán létezik-e még, e, és hogy ennek e, mik a, e, mik a kihatásai a termelékenységre. Persze versenyképessébbé kell tenni a gazdaságot, legyen növekedés, ezzel nyilván mindenki egyet ért, ugyanakkor azzal is egyetért mindenki, hogy az adósságot csökkenteni kell, hetes pontban azt mondja, gratulál a tagállamok azon hatóságainak, amelyek sikeresen végrehajtottak kiigazítási programokat. Mely tagállamokat, mely tagállamoknak gratulálnak? Ez engem érdekelne, mert én egy olyan tagállamból jöttem, amely az európai szemeszter keretében mindig ugyanazokat az ajánlásokat kapja, ami azt jelenti, hogy az ajánlásokat nem fogadják meg, de ez semmilyen kihatással nincs a tanácsra, és úgy tűnik, hogy a, ezekre az ajánlásokra nem nagyon figyelnek oda a tagállamok kormányai. Emellett a 11-es pontban ön azt is mondja, hogy folytatniuk kell az adók csökkentését, az adók és társadalombiztosítási költségek csökkentését. Ehhez képest finanszírozási problémák vannak egyes TB rendszerekben. Én például nem tudom, hogy a társadalombiztosítási költségeket az én hazámban hogyan lehetne csökkenteni. Nem látom, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, mert én inkább úgy gondolom, hogy növelni kellene azokat, hogy eh, a nyugdíjakat finanszírozni tudjuk. 13-as pont, ezzel teljesen egyetértek, jól mondta. Ugyanakkor a 15-ös pontban megint csak arról beszél, hogy nagyon komoly az adóterhe a munkának, és ezt az adóterhet inkább a fogyasztásra kell terhelni. Ez valójában ugye áfa növelést jelent gyakorlatilag. A 19-es pontban pedig arról beszél, hogy közös munkaerőpoli, munkaerőpiacra és modern bevándorlási politikára van szükség. Nekem nem tetszik az a szó, hogy modern, mert mi, mit jelent az a modern? Mindenki más, hogy értékeli. Milyen a modern munkaerőpiac például? Emellett 28-as ponttal kapcsolatban ön aggasztónak tartja, hogy csak két tagállamnak sikerült megvalósítani a középtávú célokat, melyek ezek a tagállamok, és a 29-es pont, ott ön azt mondja, hogy az európai szemeszter semmiképpen nem sértheti az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek előjogait. Hangsúlyozza, hogy egyértelműen szét kell választani az uniós és nemzeti szintű hatásköröket. De ha ön azt mondja, hogy eh, eh, semmit nem tehetünk eh, akkor, amikor egy tagállam nem teljesíti az európai szemeszter előírásait. A tagállamok szerint egy ilyen értelmezés az lesz, hogy ők mindent megtehetnek, és megtehetik azt is, hogy nem veszik figyelembe az ajánlásokat, illetve nem követik ezeket az ajánlásokat, mert például az én hazám is ezt tette. A parlament, amikor a az ajánlásokat elemzi. A miniszterek azt mondják, hogy ezek az ajánlások feleslegesek eh, és haszontalanok, a parlament egyébként ugyanilyeneket javasol, három éve ezek a javaslatok vannak folyamatosan előterjesztve, és aztán semmi nem valósul meg belőlük, tehát én azt gondolom, hogy ennél pontosabban kell fogalmaznunk, és nem kell azt és hát a valóság az, hogy tényleg tesznek rá, hogy milyen ajánlások vannak az európai szemeszter folyamán, megbocsátják ezt a kifejezést nekem. Employment Committee. Perez asszonynak adom meg a szót, aki a foglalkoztatási bizottság elnöke, mint ahogy önök is tudják, és e, tudják, hogy ez a foglalkoztatási bizottságot is érinti Nyilván én most nem annyira a foglalkoztatási bizottság nevében beszélek. Nekünk is lesz majd egy olyan jelentésünk, amely valójában már születik. Születőben van Szerzsó Gutierrez kollega tollából, ami a Debaker jelentést illeti. Négy meglátásom lenne. Először is gratulálok a 30-as bekezdéshez, amely azt gondolom, hogy egy nagyon fontos bekezdés, mert az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek e, ezt majd e, ennek örülni fognak, és ráadásul ez egy olyan üzenet, amelyet meg kell erősítenünk. A tanácsban a tagállamok nem veszik ezt figyelembe, olyan döntéseket hoznak, amelyek a deficitet növelni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy ez az üzenet nagyon fontos, különösen a közelmúlt fényében és az ECOFIN munkájának a fényében. Ami viszont a 21-es bekezdést illeti, itt az éves növekedési jelentésről van szó, mi szerint ezek nem elég részletesek. Én azt gondolom, hogy ez egy ellentmondásos kijelentés, mert önök is, ön ugye azt mondja, hogy a növekedési jelentés nem elég részletes, és aztán az abban szereplő részletekről mégsem beszél. Én amiatt aggódom, hogy a parlament ebben a vitában egyáltalán részt tud-e venni. Jelenleg nagyon kevés embert érint a növekedési jelentésről szóló vita. Minden a, a mindenki inkább egy konvergencia kódexről beszél. Nekem nekem nem érdekem az, hogy minden percben lovat cseréljünk együtt alakítson ki az Európai Parlament egy olyan álláspontot az eurozóna gazdasági irányításában, és ebben a növekedési jelentés egy fontos szerepet játszhat, mert a demokratikus vitának a megszervezéséhez kell. Az Európai Parlament úgy tehet, minthogyha kvázi jogalkotó lenne, nyilván emlékeznek az eltérésekre a mandátum elejéhez képest, e, és egy kvázi jogalkotási e, szerep van. Ráadásul ott van a függelék, amelyben mi magunk is részletekbe bocsátkozunk e, a, a tagállamoknak intézett ajánlások vonatkozásában. Itt én tehát ellentmondást látok, és Tényleg szeretném ezt feloldatni, mert a függelék az lehetővé teszi a parlamentnek, hogy ebben az éves vizsgálatban komoly részt vállaljon. A harmadik meglátásom az a szöveg egyensúlyával kapcsolatos, nevezetesen a strukturális reformok, illetve a megtakarítások közti egyensúly elérésével. Lehet, hogy túl gyorsan olvastam, kapkodva olvastam, de az volt a benyomásom, hogy ami a, az állami befektetéseket, illetve a közféra befektetéseit illeti, ezekre nem térnek ki eléggé a DIV német intézet, amely egy eh, állami befektetési intézet, amelynek nincs megfelelő Franciaországban, eh, ez egy eh, a strukturális reformokkal is foglalkozik. Én nem gondolom, hogy a strukturális reformok újra beindítják majd a beruházásokat. Az egyik nem feltétlenül következik a másikból. Az utolsó dolog pedig az adó ügy, ügyjel kapcsolatos. Láttuk, hogy az Európai Bizottság ilyen adóügyekben eléggé félénken jár el, mert a tőke, a tőkeadózás, a munkaadózása, illetve az ökológiai adók szintén kapcsolatban állnak a növekedéssel. Itt nem értek egyet Luling asszonyjal, mert én azt gondolom, hogy a illetve egyetértek vele, mert nem gondolom, hogy a TV az, át, az áfát növelni kell, ugyanakkor a munka adózását, a munkaterheit európai szinten kell felvetnünk, de ezt a problémát nem lehet úgy megoldani, hogy a fogyasztásra terheljük azt az adózást. Az adózásnak az egyik szerepe a redistribúció, és azt úgy nem érnénk el. Inkább az ökoadóztatást kell megvizsgálni, és figyelembe kell vennünk a legelesettebbeknek a, a, a szociális helyzetét is Nyilván az adóelkerülés és az adócsalás elleni fellépéssel kapcsolatban nekem nincs ellenvetésem az itt leírtakkal szemben. És az adópolitika és a beruházások közti kapcsolatok vonatkozásában már két éve zajlik itt egy vita, ugyanakkor ez továbbra sem ért véget, az IMF is pedig megnyilvánult a multiplikátor hatásról, illetve a megszorítások negatív hatásairól. A szakértők is tudnak erről, illetve ezt dokumentálták, és az Európai Bizottság sajnálatos módon nem akarja ezt figyelembe venni. Szerintem a parlament szintjén azonban ezt figyelembe kell vennünk. Köszönöm, Beres asszony és azt is köszönöm, hogy pontosította, hogy nem a foglalkoztatás bizottság elnökeként beszél, vagy nem csak a elnökeként. Visszadom a szót a raportőrnek. Köszönöm szépen. Azok a megjegyzések, amiket mondtak a jelentésem kapcsán. Nos, hogy rövid legyek, és lehet, hogy kitérek azokra a pontokra is, amiket megelmítettek. Podimata asszonynak mondom azt, hogy a demokratikus legitimáció esetében bizonyára szükség van még magyarázatra, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a megfogalmazásban ezt hogyan tudnánk világosabbá tenni. Ezt mindenképpen még dolgoznunk kell. A többi kérdés, hallhatták különböző frakciókat, már kétszer-háromszor vitáztunk erről a kérdésről, és mindig ugyanaz a pont jön elő. Úgy gondoljuk-e, hogy az európai intézményeknél folytatott programok több nyomást helyeztek a tagállamokra annak irányába, hogy fiskális stabilitás hozzanak létre, illetve legyen egyfajta strukturális reform is a társadalom biztosítása, az oktatás, a munkaerőpiac, az innováció területén. A kérdés az az, hogy ez jó vagy nem jó, ez alapvetően egy ideológiai vitává vált, és ez a jelentés megpróbálja áthidalni azt a szakadékot, amely a különböző frakciók között tártunk. Ebben az aspektusban a tagállamok nem igazán voltak hitelesek, és nem igazán vállalták magukra az európai ajánlásokat, vannak olyan bekezdések, amelyek erről szólnak, hogyha azt szeretnénk, hogyha az európai szemeszter sikeres legyen, és szeretnénk hitelesek maradni európai szinten, akkor mindenképpen a tagállamnak is magunknak kell érvez, érezniük ezt. Nem lehet csak elfogadni az ajánlásokat, majd 6 hónappal, 6 órával később azt mondani, hogy az Európai Tanács, az Európai Bizottság akarja, hogy ezt tegyük, mi ezt nem akarjuk. Ez nem így van. Ők is aláírták, egyetértettek ezekkel az ország specifikus ajánlásokkal, a sixpackkel, a tupekkel, és ezért kell végrehajtani ezt a gyakorlatot. Tehát a tagállamoknak is magukénak kell ezt érezniük, ez elengedhetetlen. Nagyon sok megjegyzés, sok minden, amit Lüling asszony is elmondott, ez kontextusba helyezi mindezt. A kettes cikk esetében mi azt mondtuk, hogy továbbra is elő kell segíteni a versenyképességet, és a fő üzenet itt az az, hogyha a munkaerőköltségek nőnek gyorsabban, mint a termelékenység, akkor veszítünk a versenyképességből. A kettőt tehát egyeztetni kell. Alapvető gazdasági szabály az, hogyha az egyik oldal növekszik, akkor másikkal gond lesz. Vannak olyan országok is, amelyek megpróbált, meg tudtak, visszatudtak térni normális hitelezéshez a piacokon, például Írország esetében tisztázni kell azt is, amire az elnyékjelentést gondol, gondoltak. A 28-as cikkben vannak olyan országok, amelyek pont a másik oldalon állnak, sok minden jót tesznek, és, és mégis eh, a six-pack, a, a two-pack értelmében is megfelelnek eh, az előírásoknak, például Németország és Észtország. A 15-ös cikk esetében felmerült egy kérdés az órendszerek egyszerűsítését illetően, úgy gondolom, ha és hogy van-e változásra szükség, úgy gondolom, hogyha megnézzük a struktúrális reformokat, illetve az adókat, elkülönítve a munkaerőköltségtől, akkor mindenképpen gondolni kell arra, hogy itt ez egy szélesebb körű elmozdulás, nem csak a fogyasztás esetében. Tehát itt újra kell egyensúlyozni azt, hogy minden szektor hozzájárulna a teljes rendszerhez, mert Lüling asszony is joggal mutatott arra rá, hogy öregszik a társadalom, és emiatt mindenképpen beszélni kell a társadalom biztosításról, a nyugdíjrendszerről, és hogy hogyan finanszírozzuk ezt. Hogyha van az egyik oldalon egy strukturális reform, akkor több ember lesz képes részt venni a munkaerőpiacon, a gazdaságban, és ez egy alapvető vita, alapvető vita az, hogy hogyan működik az adórendszerünk. Két másik kérdés, ami felmerült be ez asszony hozzászólásában. Az, hogy a függeléket miért nem hoztuk létre, a két oka van. Egyrésztről nincsen politikai többsége mellett a parlamentben, ezt láthattuk a legutóbbi szemeszterről szóló vitában is, de hogyha szeretnénk ezt létrehozni, akkor azt komolyan kell megtenni. Az Európai Bizottság nagyon sok elemzéssel rendelkezik, amely elérhető különböző tagállamok számára. Hogyha szeretnék ezt a gyakorlatot megismételni, akkor nagyon komolyan kell ezt előkészítenünk. Most nem fogok, én nem szeretném azt, hogyha egy olyan függeléket hozunk létre, amely egyfajta menüt tálal a tagállamok részéről, erre nincsen szükség, és pontosan ez az oka annak, hogy nincs emellett politikai többség. Tehát minden elnyék jelentéstevőtől azt kérdeztem, hogy vitázzunk a függelékről, és tudnák-e támogatni egy függeléket. Óriási volt a többség, még a zöldek részéről is, hogy ne legyen se függelék, se vita, és én elfogadtam a többség véleményét. Én tudom, hogy kicsit frusztráló az önök frakciója számára, de én ezt előkészítettem az önök árnyékjelentéstevőjével is, és elmegyeleztem ezt a jelentésben, hogy nagyon átlátható a jelentés egyébként. A második dolog, amiről beszéltünk, ez a gazdaság és az ideológia, beszéltünk a multiplikátorokról, a közbefektetésekről, a megszólításokról. Röviden beszélünk erről a jelentésben, pedig a vita lényege az az, hogy hogyan tudjuk a tagállamokat a versenyképesség útjára állítani, hogy hogyan tudjuk a gazdaságok hitelességét visszaszerezni, hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, hogyan tudunk a KKV-knek segíteni. Úgy gondolom, hogy ez az európai szemeszter lényege, és ezek az elemek benne vannak a jelentésben is, és várom már a további vitákat is, és remélhetőleg sikerül majd egy olyan jelentést létrehozni, amivel mindenki egyetért a foglalkoztási szakbozottság jelentése, sokkal kidolgozottabb, mint az Econ szavazottságé, de megpróbálom a két jelentést összeegyeztetni, mert úgy gondolom, hogy rossz jelzés lenne a külvilág irányába, ha két különböző irányú jelentést hoznánk létre. Úgy gondolom, hogy ezeket egyeztetni kell egymással. Köszönöm, mondja az elnök. De Baker úrnak köszönjük a módosítók benyújtásának határideje január 9, a módosítókkal január 13-án foglalkozunk, ekkor lesz a szavazásos a szakbizottságban. A plenárison februárison, februárisban, februárban ö, szavazunk erről. Most felfüggesztem az ülést, amikor majd egészen holnapig, amikor majd foglalkozunk a eszmecserével a litván pénzügyminiszterrel, ez 9 órakor lesz holnap, ugyanezen a helyen ennyit mára. Köszönöm.